said that we can can We Colleghi, se prendete posto, cominciamo il... Kedves kollégák, hogyha helyet foglalnak, akkor folytassuk. Uh, a délutáni munkát Potocsik biztos úr jelenlétében, és szerintem a rendelkezésünkre álló időt neki kellene szánnunk. Nos, amíg mindenki helyet foglal, gyorsan a napirendünk 9. pontjára térnék, a koordinátorok ajánlásaira. A július 24-i és a szeptember 3-ai ülés eredményei elektronikus úton elérhetőek, úgyhogy ha nincs ellenvetés az ülés végéig, akkor elfogadottnak tekintjük a koordinátorok ülésének jegyzőkönyvét. Már is rátérnék arra a pontra, ami miatt a mai napon délután összeültünk a szakbizottságban. Potocsnik biztos úrral, akinek nagyon köszönjük, hogy eljött ide az MV bizottságba a körkörös gazdasági csomag témájában. Ahogy önök is tudják, a bizottság júliusban terjesztette elő ezt a csomagot, amely egy horizontális közleményből áll a körkörös gazdaság témájában, Európában, illetve hat irányelvjavaslatból, jogalkotói irányelvjavaslatból, ezek felülvizsgálatát jelentik a régi dokumentumoknak. A KKV-kra vonatkozik egy a fenntarthatóságra például. Úgyhogy azonnal meg is adom Potocsnik biztos úrnak a szót, hogy bevezetőjét megtartsa, aztán jönnek a koordinátorok, visszatérünk a biztos úrhoz, illetve a kollégák következnek a különböző frakciókból. Már is adom, megadom a szót a biztos úrnak. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy mindannyiuknak gratuláljak ahhoz, hogy megválasztották önöket az új Európai Parlamentbe, és Vannak olyanok is, akikkel az elmúlt öt évben nagyon szorosan működtem a Környezetvédelmi Szabizottságban, akik itt voltak öt évvel ezelőtt a bizottsági meghallgatásomon, akkor bizottsági biztos jelöltként tettem egy ígéretet. Azt mondtam, hogy az első prioritásom az az lesz, hogy az Európai Unió 2020-as programja a növekedésért munkahelyteremtésért, a haték, energiahatékonyságra, erőforrás hatékonyságra fog épülni. Nagyon sokat tettem mindezért, hogy ez megvalósuljon a különböző patikákban. Az a csomag, amelyet júliusban elfogadott az Európai Bizottság, integrálta ezt a három dimenziót. És ami még ennél is fontosabb, felismerték azt, hogy a növekedés útja, amit követtünk, az már nem lesz a 21. században követhető Európa számára. Ma én szeretném ismételten kiemelni azt, amit 2010-ben a mandátumom elején elmondtam. A 21. század a sérülékenység százada lesz, és pontosan ez teszi a környezetet is fontos részévé a programunknak az a tervezet, amit önök előtt van, az mutatja, hogy mire is gondolok. Ebben lehet látni azt, hogy milyen a horizontális tengelyek humán indexe, és milyen a vertikális tengelyen a ökológiai láblenyom. Ebből az látható, hogy a magasabb HDI egy jobb életminőséget jelent, viszont ez nagy metékben kötődik egy magasabb környezetvédelmi lenyomathoz. Annak érdekében, hogy fe, a fenntarthatóságot el lehessen e, élni, a zöld részt e, kell e, figyelembe venni. Ma, ahogy ezt láthatják a grafikából, Nincs egy olyan ország sem, amely a zöld területen helyezkedne, tehát létben élne és fenntarthatóan élne. Tehát ami a valóságban történik, az az, hogy azok az országok, amelyek a fejlettség alacsony szintjén vannak, lassanként növekednek, és utána túlságosan, ha magasra jutnak, akkor azon gondolkodnak, hogyan tudnának lejjebb jutni. És a nagy felelősség a világ fejlett részén van. Hogyha mi nem teszünk valamit, nem lesznek technológiai megoldásaink, hogyha nem tudunk vezető szerepet vállalni abban, hogy valóban lefele mozduljunk el, akkor a többi ország sem fog bennünket követni megfelelően, és ez majd nem lesz már fenntartható. Egy lineáris gazdasági modellbe ragadtunk bele, amely a rendelkezésre álló erőforrásokra alapoz, kitermeljük az erőforrásokat, majd eldobjuk ezeket, és nem igazán veszük ezeknek figyelembe az igazi lehetőségeit. Az új növekedési mm, modell által a gazdag társadalmak fenntarthatóan tudnak élni, és megtartják, vagy akár javítják életszínvonalukat. Ezzel a modellel a fejlődő társadalmak is el tudnak indulni felfel, anélkül túlságosan magasra jutnának. Egyre nagyobb a felelősség, kollektív és egyéni módon is, és nem lehet összehasonlítani ezt a felelősséget a száz évvel ezelőttihez. Meg kell változtatni a fogyasztási szokásainkat, tehát Európában felismerhettük ezt, amikor a erőforrás hatékonyságot bevontuk a 2020-as stratégiába. Az volt a célunk, hogy eh, sikerüljön a zöld zónába jutnunk. Ez volt a célja a hetedik keretprogramnak is. Ennek az volt a címe, hogy éljünk jól a bolygónk határain belül. Ez nem azt jelentette, hogy mi korlátoztuk volna a növekedést, pont ellenkezőleg a növekedésünket az a képességünk fogja meghatározni, hogy hogyan tudunk minden egyes tonna anyagból több értéket, minden egyes köbméter vízből, az energiából hogyan tudunk még több értéket teremteni. Ez fontos mind környezeti, mind pedig gazdasági szempontból. Európában erőforrásintenzív gazdaságban nagyon sérülékenyek, ingadozóak az energia árak. A legutóbbi tanulmányok az acél-alumínium iparákból azt mutatják, hogy a nyersanyagok 30%-ot tesznek ki a költségek közül hogyha szeretnénk fenntartani az életminőségünket, de nem akarjuk csökkenteni a szociális standardjainkat, béreinket, akkor nincs más megoldás, mint növeljük az értéket azáltal, hogy mind a munka, mind pedig az erőforrásaink termelékenységet növeljük. A, körfor, a körkörös gazdaság csomagja nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy produktívak legyenek a, az erőforrásaink, ehhez az újfajta növekedéshez és jóléthez vetethet. Ez hozzájárul a bizottság munkahelyteremtési politikájához, illetve a környezetvédelemhez is. Ez azt mutatja, hogy mindkét politika kéz a kézben járhat, és pontosan ezért a csomag javaslataival nem csak én, hanem biztos társaim is foglalkoztak tehát a kutatással, innovációval, foglalkoztatással, a vállalkozásokkal, iparra foglalkozó biztosok is kezelték ezt a csomagot. Itt nem csak arról van szó, hogy kevesebb erőforrást kell felhasználnunk, kevesebb vizet, hanem arról is szó van, hogy az erőforrásokat, a nyersanyagokat fel kell váltani másodlagos erőforrásokkal, nyersanyagokkal, amikor azok elérhetőek, olyan termékeket kell előállítani, amelyeket újra fel lehet majd hasznosítani. Erre gondolunk a körkoros gazdaság kapcsán. Lényegében azt javasoljuk, hogy Európa egy olyan társadalom legyen, ahol nincs már hulladék. A 600 millió tonnára rugó anyamennyiséget a hulladékunkban szeretnénk visszapumpálni a gazdaságba. Tehát áttekintettük a hulladékra vonatkozó jogszabályainkat, amely részévé válhat a körkörös gazdasági csomagnak. Ez a csomag megvizsgálja a termelés, illetve a fogyasztás minden egyes szakaszát, és a csomag rámutatott a piaci hibákra, illetve a szűk keresztmetszetekre, és egy átalakulást javasolt megvizsgálhatjuk azt, hogyan lehetne másodlagos nyersanyagokat jobban elérni. Olyan modelleket kerestünk, amelyek sokkal inkább erőforrás hatékonyak. Megnéztük, hogyan lehet úgy létrehozni termékeket, hogy azok állandóan javíthatóak legyenek, illetve újra felhasználhatóak legyenek. A fogyasztókat tájékoztatjuk a termékek életciklusáról, ambiciózus célokat kerestünk, hogy erről lehessen lépni hogy el tudjuk élni eh, mindezt, illetve hogy előállható biztonságot nyújtsunk az előállítóknak. A csomagban eh, létezik egy közlemény arról, hogy mi a körkörös gazdaság, és milyen fajta eh, hulladék politikát képzelünk el Európa számára, ez a fő üzenet. A hulladékkezelés kapcsán célkörözéseket is megfogalmaztunk, illetve a csomagoló anyagokkal kapcsolatban is vannak célok és ezek vannak még célközések a zöld munkahelyteremtés kapcsán, illetve az energia megtakarítás kapcsán az épület szektorban. Kicsit késedelmesek vagyunk sajnálatos módon a fenntartható élelmiszer közlemény kapcsán. Már készen van ez is, viszont még nem tudtuk ezt elfogadni a csomagban. Elfogadtuk viszont azt, hogy legyen egy célkötőzés az élelmiszer hulladék kapcsán is. Erről majd később fogok beszélni. A következő dia, a négyes számú dia, itt láthatják, hogy a hulladék politika és a hulladék célkötőzések felülvizsgálata, ez nagyon fontos a körforgós gazdaság szempontjából. Itt nulla hulladékra törekedünk igazából Persze legalul a megelőzés van a hulladék kapcsán, ez is része a hulladék jogalkotásunknak. Milyen célokat javasoltunk? Egyébként a fekete célok, tehát a feketével írott célok a dián, ezek kötelező célkötőzések, jogilag kötelező célkötőzések a bizottság részéről, a pirossal írottak pedig indikatív jellegű célkitűzések, ezeket is a bizottság javasolta. Az indikatív célkitűzések nem jogi kötelező erejűek, de ugyanannyira fontosak. Tehát a tagállamoknak úgy kell előkészíteni programjaikat, hogy azok ebbe az irányba induljanak el, ezen célok irányába induljanak el. Szeretnénk, a, hogyha 2030-ra sikerülne a újrahasznosítást legalább 70%-ra felvenni. Ezen kívül javasoltuk azt is, hogy 80%-os legyen a csomagolóanyagok újrahasznosítása, egy köztes cél 60% 2020-ra, 2025-re 70% lenne ez. Ezen kívül a lerakó helyek esetében is kötelező érvényűzőrokat javasoltunk. Azt is javasoltuk, hogy a tagállamokat a hulladék lerakókat fokozatosan csökkenteniük kell, és indikatív célkörüléseket fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy 30%-kal lehessen 2025-re az élelmiszer hulladékot csökkenteni, és ezt tovább növeltük 2030-ig. Ez megfelel eh, a korábbi kötelezettségvállalásainknak eh, is. Habár a hulladék szélkötőzések eh, jogilag kötelező vegyűek lesznek, viszont azt is tudjuk, hogy bizonyos tagállamok ezeket nem tudják majd teljesíteni, ezért egy korai figyelmeztetési nyomonkövetési rendszert javaslunk, ezáltal javaslatokat tudunk adni a tagállamoknak, mert ezt el is kezdtük azon tagállamok esetében, ahol erre tényleg nagyon szükség van. A hulladék jogakotás által megpróbáljuk csökkenteni a bürokráciát is, az adminisztrációt, vannak gyártói felelősségvállalási rendszerek, csökkentett, illetve egyszerűsítettük a jelentés módját is. Ezen kívül szeretném tovább fejleszteni a magas szintű másodlagos nyersanyagok piacát. Bizonyos anyagok esetében új kritériumokat szabunk meg a végkuladék esetében. Meg fogjuk vizsgálni az egyes részleket, és én számít számíthatok az önök segítségére abban, hogy ezt a hulladék rakotási javaslatot valóban valóságát tudjuk átformálni. De nézzük most a szélesebb körű politikai programot, ami a 2020-as stratégiához kötődik. A következő dia már átvisz engem a körkoros gazdaságra vonatkozó csomag fő pontjára, ez a erőforrás hatékonyság célja, célkötőzése ehhez, ehhez politikai figyelem kell. Nagyon szigorú stratégiákat fog ez létrehozni, aminek az, amit az Európai Unió tagállamainak kell létrehoznia, és ezáltal a vállalatok is nevehetik a hatékonyságukat. Megvizsgáltuk az alternatívákat, mielőtt még bármit is kiválasztottunk volna, megvizsgáltuk a bizonyítékokat, és arra jutottunk, hogy az erőforrás hatékonyság, hogyha ezt a GDP-vel összevetjük, és elosztjuk ezt a nyersanyag felhasználása, akkor ez a legjobb indikátor, és ezzel lehet legjobban az energetikosságot mérni. A nyersanyag felhasználás, az RMC nagyon fontos minden gazdasági szektor számára, a teljes értékláncot figyelembe veszi, beleértve ebbe a különböző termékeket, és ez nagy mértékben kötődik a mi energiafelhasználásunkhoz. Azáltal, hogy hasonló termékek, mindegy, hogy azokat az Európai Unióban te, állítják elő, vagy behozzák az Európai Unióba, ez, eznek össze kell, összevethetőnek kell lennie az újraipasítási célunkkal. Ezáltal sokkal könnyebben tudunk erről beszélni a föld-felszínalászé, felhasználási, a vízfelhasználási, illetve a kibocsátási indikátorok sokkal teljesebb képet adnak, de hogyha elosztjuk a GDP-ről GDP összevesszük a energia a, a energiafelhasználást, az sokkal jobb képet ad. 2011-ben az erőforrás hatékonyság 2%-kal növekedett, ez látható a grafikán is. Azt jósoljuk a jelenlegi politikák alapján, hogy 2030-ra az erőforrás hatékonyság 15%-kal magasabb lesz, mint most, hiszen a vállalatok is növelik a hatékonyságukat, viszont az éves növekedési ráta továbbra is lassulni fog a jelenlegi 2%-os éves arányról 1%-ra évente. Meg kell fordítanunk ezt a lelassulást. Az Európai Erőforrás Hatékossági Fórum, amelyben az Európai Parlament prominens személye is helyet kaptak, egy 30%-os növekedést javasolt 2020-ra az erőforrás hatékonyság esetében. Egy ilyen cél ambiciózus, de elérhető, és fenntarthatná az éves 2%-os erőforrás hatékonyság javítást. A gazdaság, az Európai Bizottság makrogazdasági modellje már felmérte egy ilyen cél foglalkoztatási hatását, növekedési hatását. Meg vagyunk arról győződve, hogy ha hatékonyabbá válunk, az Európai Unió sokkal jobban fog teljesíteni gazdasági szempontból is. Összességében, hogyha 30%-kal javítjuk a hatékonyságunkat, akkor 3%-os GDP növekedést tudunk elérni, és 2 millió plusz munkahelyet tudunk teremteni a 15%-os alap forgatókönyv értekében. Ez azt, azt is jelenti, hogy a jobb okodizájn, a hulladék elkerülése, által megtakarításokat lehet elérni a vállalatok számára 600 milliárd euró értékben, vagy éves fogalmuk 8%-a értelmében. Ez mind szociális, mind pedig környezetvédelmi szempontból előnyökkel fog járni, és az a gazdasági erőlépést segíti. Ez a célkötözés teljes mértékben megfelel a három pilléres modellünknek, és nagyon fontos hézakot tölt be az Európai Unió jelenlegi 2020-as stratégiájában. Mi lesz a következő lépés? Egy nem kötelező érvényű erőforrás hatékosságú célt kell kitűzni európai szinten, ezáltal a tagállamok szabadon megszabhatnák a saját céljaikat, és optimális politikai mixet alkalmazhatnának eznek eléréséhez. A nemzeti és EU politikák összehangolása, például a körkoros gazdaságra vonatkozólag, egy ilyen célt eredményezhetne. Láthatják ezen a dián, hogy milyen klasszikus módon lehet bemutatni a, gazdaság, a körkörös gazdaságot, és hogyan lehet csökkenteni a hulladékot. Így az erőforrásaink felhasználása során keletkező hulladékot vissza lehet táplálni a rendszerbe. Az erőforrás hatékonyság lehet a legfontosabb célkötőzés a 2020-as stratégiában. Ezt a döntést majd a félidős áttekintés keretén belül kell meghozni, és meg kell vizsgálni a jelenlegi nyilvános konzultáció eredményeit is együtt az Európai Erőforrás Hatékonysági Fórum ajánlásaival együtt. Arra kérem Önöket, hogy támogassák az erőforrás hatékonysági célkötőzéseket ebben az áttekintésben így lehet biztosítani azt, hogy a környezet, a növekedés, a munkahelyteremtés közötti kapcsolatokat jobban ki lehet majd aknázni a 2020-as stratégiában és az irányítási folyamatban az európai szemesztert illetőleg. Összefoglalva, hogyha nem lesz erőforrás hatékonyság, akkor az Európai Unió iparának versenyképessége veszélybe kerül. A politikai célkötőzés nélkül EU szinten soha nem fogunk létrehozni keretfeltételeket, intézkedéseket, kezdeményezéseket, ami, amelyek ehhez az átálláshoz kellenek. Hölgyeim és uraim, az, és nem utolsó sorban bizonyára már hallhatták azt, hogy nem leszek a bizottság tagja a továbbiakban, ezért nem fogok önökkel együttműködni majd tíz nagyon termékeny évét szántam a karrieremnek mm, erre, és ez csak az önök bizalmának és segítségének volt köszönhető. Tehát nem értek egyet azokkal, akik azt állítják, hogy az Európai Parlament nem jár befolyással Európai jövőjére, pont ellenkezőleg. Nagyon is fontosak, és nagyon sok pozitív változás az önök kemény munkájának köszönhető, és az önök Európáról alkotott víziójának köszönhető. Tehát szeretném önnek elmondani, hogy mennyire hálás vagyok, és mennyire nagy értékelem a kitűnő együttműködést, amelyeket az önök szakbizottságával folytathattam, és remélem, hogy, és biztos vagyok abban, hogy az utódom is hasonló eh, módon fog vélekedni. Remélem, hogy segíthet, számíthatunk önökre arra, hogy a körforros gazdaságot, az erőforrás hatékonyságot elővigyék. Így lehet biztosítani a fenntartható növekedést és a fenntartható munkahelyeket. Kedves biztos úr, azt hiszem a kollégák tapsa a legjobb elismerése az elmúlt évek munkájának, ezért a kemény munkáért a területeden. Kezdjük akkor azok hozzászólásával, akik a koordinátorokat képviselik, tehát a koordinátorokéval, két percben aztán válaszol a biztos úr, a második körben pedig az egyéni hozzászólók következik. Caroline Florence a néppárt nevében az első. Hosszú ideig vártunk erre a dokumentumra, hiszen az Európ- Európában a hulladékpolitika számos folyó, számos ágon keresztül zajlik, egyelőre hiányoltuk a koherenciát, és pontosan ezzel foglalkoztál. Mindenesetre hosszú ideig vártunk erre a dokumentumra, és nagyon örülünk annak, hogy végül is te készítetted el ezt a dokumentumot. És lehet látni, a bemutatásban, hogy nagyon sok tudományos munka áll a háttérben, amelyet a csapatod szakértőit végeztek el. Mi pedig nagyon örülünk annak, hogy az európai jövő innovációján alapul. Néhány számot itt idézni könnyű feladat, de ez nem messzire vezetett. Azonban, hogy kifejlődjön az a tudat, hogy ez a nyersanyag politika kiemelkedő jövőbeni kérdéseket vesz, vet fel, illetve ha megnézzük a mobilitás kérdését például Kínában is, és végül is kétségesetten fogunk keresni alapanyagokat, és az alapanyagok egyre drágábbak lesznek, és nagyon helyesen rámutattál arra, hogy Európában szükség van arra, hogy egy olyan tudat alakuljon ki, amelynek keretében a teljes láncolatot, értékteremtési láncolatot átfogjuk a nyersanyagok kitermelésétől fogva. Az én anyanyelvem az én anyanyelvemben az apfal, azaz a hulladék szót alapjában véve be kéne tiltani, mert ez nem létezik. De nehéz a saját családomnak is megmagyaráznom, hogy miért is fontos, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogyha a teljes érték teremtési folyamat ától zéig ez jelenti a valóban lényeges szempontokat, vagy a másodlagos nyersanyagok, majdnem megint hulladékot mondtam, nem szabad engednünk, hogy elveszen a hulladék irányelvez egyelőre Európa gyengeségei közé tartozik, és ha megnézzük a Európában a hulladék hierarchia alakulását, akkor az egyik nagy tagállamnál ez a ez a politika egy kicsit lyukassá vál. Ez azt jelenti, hogy Németországban nagyon szorgalmasan gyűjtjük a hulladékanyagokat, de végül is nagyon kevés anyag kerül újra hasznosításra, hiszen nagyon sok anyag röviddel az újrafelhasználást előtt elégetésre kerül. Azt hiszem, hogy az elégetés ez egy, ez egy óriási hibát jelent Elég sok olyan gépgyártónk van, akik azt mondják, hogy nagyon szívesen ö, építenénk, gyártanánk modern, újrahasznosító gépeket, de nem kapunk nyersanyagot, amelyeket ezekkel a gépekkel fel tudnánk dolgozni az az igazság, hogy nincs elegendő újra felhasználandó anyag. Ez egy nagyon fontos kérdés. A másik kérdés pedig a lerakók kérdése. Amikor ha most ha én bulgár vagy román delegátus lennék, akkor nem foglalkoznék ennyire kiélezettel. De az Európai Uniónak nem szabad újabb hulladékra rakókat finanszírozni. Ezt meg kell magyarázni. Ez azt jelenti, hogy ne, ne ö, hozzunk létre új hulladékra rakókat, a meglep, meglévőket lépésről lépésre be kell zárni. Ö, a hazámban ez a folyamat elindul, több, nálunk is vannak gyenge pontok, én ezt nem akarom megkérdőjelezni. Mindenképpen azt tudom mondani, hogy a hulladékdepóniák egy új lehetőséget teremtenek az innováció felgyorsítása, megerősítése érdekében az az erőforrások hatékonysága és a, és a hulladék lerakók. Ismerek olyan frakciókat, akik elég érzékenyen reagálnak erre a kérdésre. Nagyon jó lenne, hogyha itt valamilyen kötelező érvényű szabályozás szülessen, 2030-ig a 20 százalék, egyik seg számára ez nagyon sok, mások számára ez nagyon kevés. Nagyon fontos, hogy ezeket az erőforrás hatékonysági indikátorokat kellő körültekintéssel kezeljük. Ez egy veszélyes dolog mert hogyha nem megfelelően viszonyulunk ez a kérdéshez, ez az ipar hanyatlását is eredményezheti szélsőséges esetben. Mindenesetre köszönöm szépen az elhangzottakat. Azt hiszem, hogy hét különféle biztost értem meg már itt, talán még többet is. Te, a, veled azért elégedett vagyok, te egy szuper fickó vagy. socialisti la parola nagyon köszönöm. Nyilván megpróbálunk mindenkit, amennyire lehet szóhoz juttatni. Köszönöm szépen, csak csatlakozni tudok az előttem elhangzottakhoz, és a Stiftung Warennest nevében csak egy kiváló jelzőt tudnék adni, ami az erőforrásokkal való bánásmódot illeti időnként nehéz helyzetben vagyunk, nem egészen fogtuk fel a dimenziókat. Lépésről lépésre haladunk, a bizottság Európában természetesen mindig másképpen néznek ki a dolgok, de szükség van arra, hogy legyen ennek a stratégiának egy nagy követe annak érdekében, hogy ez a testület az eddigieknél hatékonyabban tudjon ezzel a kérdéssel foglalkozni, és talán a következő bizottság lép majd tovább. Körültekintéssel kell viszonyulnunk a kérdéshez. Ezen a sárgolyón egyre többen élünk, egyre fontosabb az ipar, egyre nő az erőforrások iránti igény. Nem lehet gondolkodás nélkül foglalkozni ezzel a kérdéssel. Szükségünk van egy jövőbeni stratégiára, amely az a kérdés, ami engem foglalkoztat, az az élelmiszer. Az élelmiszer pazarlás egy olyan botrány, amit megengedünk magunknak, úgy gondolom, hogy szükség lenne 2020-ig egy stratégiát kellene kidolgozni, mert megakadályozhatjuk, hogy az élelmiszerek 50%-a végül is hulladék hulladékká válik. Sokan nem érdekeltek a helyzet megváltoztatásában, de úgy gondolom, hogy szükséges konkrét törvényalkotási munka elvégzésére, illetve konkrét célokat kell meghatározni, mit szeretnénk egyáltalán elérni. Különösen ami a saját törvényalkotásunkat illeti, ez már többször elhangzott, minden egyes esetben, amikor a hatásokat eh, vizsgáljuk, különösen igaz ez az élelmiszer pazarlásra. Egyelőre ez a kérdés még nem kapott kellő figyelmet. A lerakóktól való elfordulás. A biztos úr folyamatosan hallja ezt, kénytelen is végighallgatni ezt a kérdést, föl kell adnunk a lerakókat, és az újrahasznosítást kell előtérbe helyezni. Mindenképpen nagyon sok értelme lenne ennek a kérdésnek, hiszen erőforrásokat tudnánk még egyszer hasznosítani, szükségesnek látok itt lépésről lépésre a jogszabályi környezetnek a hozzáigazítását a követelményekhez. Én órára nézek, hogy mennyi időm van még, amikor én ott elől ültem, akkor valahogy másképpen láttam az idő múlását, de most próbálok odafigyelni, hogy ne lépjek ki az időkeretből, és amikor az elmúlt két és fél évben folyamatosan együtt dolgoztunk az európai jövő, törvényalkotás vonatkozásában, én nagyon élveztem az együttműködést a biztos úrral, azt hiszem, hogy majd a jövőben fogjuk megérteni azt, hogy mekkora hatékonysággal tudtunk dolgozni. Hiányozni fog az együttműködés, csatlakozni tudok a dicsérő szavakhoz. Politikusként, biztosként, szakmailag kiváló munkát végzett emberi kapcsolataiban is nagy tisztelettel viszonyult mindig a parlament felé. Nagyra értékeltük ezt, a kollégáim is nagyra értékelték, és minden jót kívánok a jövőre nézve. Uh, köszönöm szépen, és most megadnám a Dunkel úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is a felvezetést. Úgy gondolom, hogy egyelőre egy túl egyszerű képet látunk a helyzetről, és bizonyos kérdéseket jobban előtérbe kell helyeznünk, hogyha valóban előre szeretnénk lépni, de nem akarok itt rejtélyekben beszélni. Ha megnézzük azokat a célokat és vélelmezéseket, 50 százalék, 7 százalék és hogy nem merülnek fel pótlólagos költségek, én ezt eléggé meglepőnek tartom. Azt hiszem, hogy azok a vélelmezések, amelyeket itt hallottunk, úgy gondolom, hogy mindezek is nagyon súlyos kihívást jelentenek ezen túlmenően túl kevéssé összpontosítottunk a magánháztartásoknak a bevonására is. Úgy gondolom, hogy őszintén kell elmondanunk a helyzetet, szükségünk van további hatástanulmányok elvégzésére, valamennyi részvevő bevonásával, annak érdekében, hogy mindenki kellően tisztában legyen az elérendő célkitűzésekkel és az oda vezető úthoz. Szükség van arra, hogy felismerjük a költségtényezőket, szükség van arra, hogy világos képünk legyen a kockázatokról is. Ezek súlyos problémák. Biztos úr nagyon nagy lépéseket tett, és reméljük, hogy az ön utódja legalább olyan sikeres lesz, mint ön. Köszönöm. Köszönöm szépen Duncan úrnak, és most Gemedi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyelőre csak csatlakozni tudok ahhoz, ami elhangzott. Hogyha visszagondolok arra, hogy mi volt öt évvel ezelőtt, a jelölt biztos megjelent itt egy meghallgatásra, és most meghallgatva az, ön, az ő záró beszédjét, talán záró beszédnek is nevezhetem, helyzetértékelését, ez a leginkább koherens biztos volt, akivel együtt dolgozhattunk. Érdekes látni, az, hogy mik voltak az ígéretek, ezeket hogyan teljesítette, és most látjuk ezt a végső csomagot, amely a körkörös gazdasággal foglalkozik óriási volt az ellenszél, hiszen súlyos gazdasági pénzügyi válsággal szembesültünk, nagyon sokan hallottuk ezt. Sokan úgy gondoltuk, hogy visszafelé kell lépnünk az időbe, és a régi gazdasági elveket kell a növekedés érdekében felhasználnunk, és nem tekinthetünk a jövőbe, és talán a régi növekedés jobb, mint a jövőbeni növekedés. Én szeretnék Potopsnik úrnak köszöntet mondani az elkötelezettségét ért azzal, hogy milyen elkötelezetten foglalkozott az erőforrás fenntartásával, teljesítmények növelésével, azzal, hogy képviselt bennünket az Egyesült Nemzetek előtt is azt tudom mondani, hogy ön kiváló munkát végzett ezen a területen. Ami pedig az erőforrás hatékonyságot illeti, véleményem szerint ez egyik a legfontosabb példái annak, ahol a gazdaság és a környezet találkoznak egymással, ahol lehetőség van költségek megtakarítására a fenntarthatóság erősítése révén több milliárd euróról lenne itt szó hosszú távon. Van itt egy további számom, 2,7 trillió euró, ezt mondja a McKenzie, ennyit tudnánk megtakarítani, hogyha még hatékonyabbá tudnánk válni. A Harvard University egyik tanulmánya azt mutatja, hogy azok a cégek, amelyek úgynevezett magas, fenntar- magas fenntarthatósági politikát folytatnak, ők nagyobb piaci értékkel rendelkeznek, mint olyanok, akik nem folytatnak folytatják ezt a politikát. Tehát a piac is elismeri ezt a vállalati politikát az elmúlt években. Lenne azonban néhány kérdésem azzal a csomaggal kapcsolatban, amelyet ön bemutatott nekünk júliusba bemutatta az indikátorok listáját, és azt is láttam ezen a listán, hogy milyen indikátorok vonatkoznak a szántóföldek felhasználására. Van-e esetleg egy olyan menetrend, amelynek keretében ezeket az indikátorokat fel tudjuk majd használni, illetve milyen középtávú ö, áttekintést kell majd ezzel kapcsolatban elvégezni. Másik kérdésem, vannak-e specifikus javaslatai, hogy a parlament hogyan tudna segíteni abban, hogy ezeket az erőforrás hatékonysági indikátorokat jobban fel tudjuk használni, Szívesen hallanám ezzel kapcsolatban a véleményét, és elnök úr, az is nagyon fontos, hogy az erőforrás hatékonyságot be kell vonni az általános hatás vizsgálat kérdéskörébe. Pontosan kell tudni, hogy hol állunk, és mik azok a célok, amelyeket a közeljövőben meg tudunk valósítani. Köszönöm szépen, és most Konicsna kollégának adom meg a szót já děkuji za slovo. Dovolte mi možná krátce, protože řada dotazů, které jsem měla, již zde zazněly. Köszönöm a szót. Engedjék meg, hogy röviden néhány véleményemet fogalmazzam meg. Elsősorban azonban köszönetet szeretnék mondani azért, hogy nem külön-külön foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak és munkatársainak azért, hogy globálisan tudták megoldani ezt a kérdést, hiszen nagyon sok tagállamunkban sokszor sok olyan irányelv létezik, amelyek nem igazán kapcsolódnak egymáshoz, ahol csak utasítások találhatók. Aztán időnként léteznek olyan nemzeti irányelvek is, amelyek ellentmondásosak. Ami Potocsnik úr munkáját illeti, úgy gondolom, nagyon jó utat mutatott nekünk a globális utat, és hogyha a körkörös gazdaság célját el akarjuk érni. Ezen az úton kell járnunk, és engedjék meg, hogy én magam személy szerint is köszönetet mondjak azért, hogy ezt az utat választottam, ami egyáltalán nem volt könnyű, hiszen ö, éveken keresztül teljesen más úton jártunk. Ön is említette, hogy a gazdag tagállamok és gazdaságok nyilván meg akarják tartani ezt a gazdagságot, és ez csak kölcsön a fenntarthatóságtól. Nyilván mindannyian megtanultuk ezt a válságos időkben, illetve azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok tagállamban nagyon nehéz a fenntartható gazdaság útját járni. A mai világban ez rendkívül fontos dolog. Azt gondolom, hogy sokkal rugalmasabb eljárásra van szükségünk az egyes tagállamok szintjén. Nagyon örülnék ennek. Azt hiszem, hogy született egy hatástanulmány, illetve megvalósíthatósági tanulmány is az egyes államok szintjén. Ezt a nemzeti rugalmasságot figyelembe kell venni. Néha nehéz megtalálni a globális megoldást, de aztán eh, ezt mindenkire, mindenkitől el akarjuk várni. Eh, az európai irányelveknek általában eh, ez a lejemzője, és szerintem nem ez kéne, hogy a cél legyen. Aztán van még egy másik dolog is, kedves kollégák. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy itt a parlament szintjén hogyan értelmezzük ezt a csomagot. De még nehezebb és még fontosabb hogy ezt a csomagot saját hazánkban, a tagállamokban polgártársainknak elmagyarázzuk. Azt gondolom, hogy óriási tartalékokkal rendelkezünk az oktatásban és a képzésben, hiszen csak az ezen alapuló gazdaság az, amely lehetővé teszi, hogy az Európa 2020-as program keretén belül elérjük céljainkat. Nem csak a politikusokat kell képezni, hanem az egész társadalmat. Véleményem szerint ez egy másik olyan út, amin el kell indulnunk, hiszen sokat segíthetne nekünk, hogy elmagyarázza itt az európai népeknek, hogy mi mit teszünk itt az Európai Parlamentban, illetve az Európai Bizottságban. Ezen kívül engedjék meg, hogy elmondjam, hogy eh, én Morávia Szilézia vidékéről származom, ahol a csekköztársaságban a legnagyobb a levegőszennyezés. Nagyon örülök, hogy a biztos úr foglalkozott ezzel a problémával, és meg vagyok győzítve arról, hogy utódja is foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, hiszen ez rendkívül nagy probléma a szennyezés terén, úgyhogy nagyon örültünk mindennek, amit ön megtett. Jávor úr következik, parancsoljon elnök úr, és köszönöm szépen Potacsnik biztos úrnak előadást, és azt a munkát, amit ennek a előterjesztésnek az elkészítésén végeztek. Csatlakozni tudok azokhoz az előttem hozzászólókhoz, akik elismerő szavakkal illették ezt az anyagot. Egy nagyon fontos dokumentumról van szó. Egy kicsit az az érzésem is van, talán eh, Potocsnik biztos úr egy picit a mandátuma vége felé szerette volna annak betetőzéseként letenni az asztalra néhány messzire tekintő és nagyobb lélegzetű anyagot, nem csak ez a eh, körkörös gazdaságról szóló kommunikáció, hanem a eh, zöld munkahelyekről szóló közös anyag Andor biztos úrral is azt mutatja, hogy elkezdett a bizottság is abba az irányba gondolkozni, hogy valóban a hagyományos gazdasági modellek helyett valami új utat találjunk Európa számára, egy fenntarthatóbb, egy jövővel jobban összeillő utat. Ennek a anyagnak a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen sokat beszélünk Európában a kontinens, illetve az unió energiafüggőségéről, kevesebbet beszélünk azonban arról, ami szintén nagyon fontos, hogy a kontinens a nyersanyagok tekintetében is nagyon hasonló függőségben van külső forrásoktól, és ez ugyancsak sok esetben biztonságpolitikai kockázatokat is vet fel. Továbbá magyar képviselőként azt is meg kell jegyeznem, hogy a körkörös gazdaság, illetve a másodlagos nyersanyagok visszaterelése a gazdasági körforgásba elejét veheti a nyersanyag kitermelés környezeti hatásainak is. Magyarország átélte a 2000-es tiszai ciánszennyezést, az aranybányászat eredményeképpen. Átéltük eh, néhány éve a kolontári vörösi szabkatasztrófát, a eh, alumínium termelés eh, eredményeképpen, tehát nagyon pontosan érzékeljük a saját bőrünkön hogy a nyersanyagok kitermelése milyen környezeti kockázatokat hordoz magával. Ugyanakkor engedje meg biztos úr, hogy azt is hozzátegyem, hogy amikor nekiállt ennek az anyagnak, akkor nagyon magasra tette a, a lécet, és picit talán csapdát is állított önmagának, hiszen amikor körkörös gazdaságról beszélünk a, az anyagok a címében, akkor olyan célkitűzéseket és olyan elvárásokat fogalmazunk meg, amelyeket talán nem minden ponton teljesít e, ez az előterjesztés. Úgy érzékeljük a zöld frakcióban, hogy a hulladék hierarchia, az európai hulladék hierarchia tekintetében, amely a megelőzés, az újrahasználat, reuse e, helyezi a hierarchia csúcsára, és az újrahasznosítás, az égetés és a e, lerakás kerül ennek a hierarchiának a végére. Ebben a hierarchiában ez az anyag egy kicsit farnehézre sikerült. Nagyon sokat foglalkozik a lerakás megelőzésével, és ehhez képest elhanyagolható, vagy nagyon csekkés súlya jelenik meg benne a megelőzésnek, illetve az újrahasználatnak a kérdése. Úgy gondoljuk, hogyha valóban eredményeket szeretnénk elérni, és nem csak körkörösíteni a gazdaságot, hanem általában a nyersanyaghasználat, az erőforrás használat tekintetében, a környezetterhelés tekintetében e, jó irányba lépni előre, akkor nem elég a hierarchia legvégén a lerakásnál megfogni a kérdést, hanem a hierarchia csúcsán a megelőzés és a újrahasználat e, e, területén is a jelenleginél sokkal komolyabb eredményeket kell elérni. Fölmerül az a veszély is ezzel kapcsolatban, hogyha nagyon egyoldalúan a lerakás visszaszorítására törekszünk, akkor ezzel, ahogy más kollégák is már említették, az égetés felé toljuk el a, a hulladék használatot, és ha nincsenek megfelelő intézkedések arra vonatkozóan, hogy ne az égetőkbe kerüljön a nem lerakott hulladék, hanem a megelőzés, újrahasználat és kisebb részben az újrahasznosítás révén ezek el se jussanak az égetőkig, akkor csak egy lépést teszünk eh, ebben a hulladék hierarchiában, és a lerakás felül az égetőkbe toljuk be eh, a hulladékot. És végül még egy eh, veszélyre had emlékeztessek. A megfogalmazott célkitűzések, ugye az európai tagállamok nagyon különböznek egymástól a tekintetben, hogy milyen szinten teljesítik a hulladék megelőzés, újrahasználat, újrahasznosítás eh, célkitűzéseit. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez az anyag, ez egy picit eh, eh, kevéssé ambiciózusan egy ilyen átlagot próbált belülni, és a, egy számos tagállam számára igazából ezek a célok már teljesítve vannak, és hogy jó néhány tagállam számára az ebben foglalt céloknak a, a megvalósítása nem fog érdemi előrelépést jelenteni a e, hulladékhasznosítás tekintetében. Lesznek olyan tagállamok, köztük Magyarország is, ahol ez jelentős előrelépést fog e, jelenteni. Én még egyszer megköszönöm biztos úrnak az ezen az anyagon végzett munkát, és e, az elmúlt mandátumok ideje alatt elvégzett munkát, és köszönöm szépen. Grazie. Chiudiamo il giro degli interventi dei coordinatori per Köszönöm szépen a koordinátorok körében az utolsó hozzászóló következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Potocsnik biztos úrnak a végzett munkát. Mi teljes mértékben egyetértünk a körkörös gazdaság koncepciójával, hiszen nagyon fontos a fenntartható fejlődéshez a fenntartható források kezelése is. Főleg az elsődleges, másodlagos anyagok tekintetében kell odafigyelnünk arra, hogy hogyan járunk el, főleg az úgynevezett early warning módszer segítségével a körkörös gazdaság tekintetében. Főleg azért, mert hisszük, hogy van jobb megoldás is. A felhasznált anyagok csak akkor használhatók fel újra, leginkább és leggyakrabban, hogyha a tagállamok egymás között kicserélik őket viszont előfordul az is, hogy harmadik országok kerülnek be ebbe a körbe, azonban itt még van tennivalónk. Ez a pont egy kicsit gyenge pontnak tűnik számunkra. Tehát megfelelő kritériumokat kell meghatározni, amelyek kompatibilisek általánosságban a célkitűzések csomagjával. Kodácska kollégával tökéletesen egyetértek, bocsánat, nem jól, értettem a, nem jól ejtettem a nevét. Nagyon sok állampolgár ugyanis az úgynevezett lineáris modellre utal. Tehát, itt elsősorban kommunikációs problémára hívnám fel a figyelmet az új megközelítés vonatkozásában. Úgyhogy tökéletesen egyetértek ezzel, és még egyszer köszönet a biztos úrnak az eddig végzett munkáért. Elnök. Jó, akkor most azonnal a biztos úrnak adom meg a szót a válaszadás jogán parancsolja. Thank you, John. If I go quickly through the... Gyorsan átmegyek azokon a kérdéseken, amelyeket feltettek nekem. Először is volt egy megjegyzés, amit Florenc úr tett azt mondta, hogy nem kell több szemét lerakó. Szeretném elmondani azt, hogy a politikáinkat konzisztensen kívánjuk kialakítani. Előkészítettük a politikákat a struktúrális közés alapok szempontjából, és ezen területemről is arról döntöttünk, hogy 2014-2020 után már nem fogjuk támogatni a szemétlerakók létrehozását. Ez azt jelenti, hogy természetesen lesz lesznek még persze fennmaradó komplex megoldások, amelyek lehetővé válnak, de összességében a támogatásunk meg fog felelni annak a javaslatnak, amelyekről majd a későbbiekben intézkedünk, és amiről ma beszélünk. Matthias, az élelmiszer hulladék növekedése, ez nagyon fontos terület valóban, ahogy elmondtam, én szerettem volna, hogy az egész közlemény önök előtt van, mert nagyon komplex ez a kérdéskör, nem csak az élelmiszer hulladékról van itt szó, de az a célkötözés, amit már a csomagban bemutattunk, az 30%-os csökkentést ír elő 2025-re, ami nagyon komoly. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak, hogyha ezt támogatják majd, akkor elő kell kezdeni a terveket, és el kell mondani azt, hogy hogyan próbálják ezt elérni majd. Tehát ez egyfajta olyan lépés, amely a stratégiai fejlődés irányába mutat, és ez megválaszolja mindazt, amit ön is elmondott. A hatástanulmányt illetőleg erről azt mondanám, hogy persze mindig lehet vitatkozni a hatástanulmány minőségéről, teljes mértékben egyetetek önnel ebben, de garantálhatom önnek azt, hogy a hatástanulmányt nem azért tettük, hogy ez egy hamis képet adjon a költségekről, vagy elkerüljünk ezzel bizonyos költségeket. Megpróbáltuk megmutatni azt, hogy milyen előnyei vannak a csomagnak. A becslések azok becslések, és az emberek nem mindig örülnek a becsléseknek. Én egyébként szakmailag gazdasági modellekkel foglalkoztam, és én tudom, hogy a modellek rosszak lehetnek, hogyha maga a kiinduló pont rossz. Tehát a modell, amit használtunk, itt konstans nyersanyagárakkal számoltuk, és tudjuk, hogy ezek az árak nagymetében növekedhetnek, tehát ez az előnyöket is alá tehát mi ezt hatástalományra alapoztuk, de persze nagyon sok megfelelő tudományos munka van Európán belül és globálisan is, amely azt mutatja, hogy ez az irány, és azok az aggodalmak, amelyekkel foglalkozunk, azok valóban valósak, és ezekkel tényleg foglalkozni kell. Gerbrandi úr kérdése. Az egyik kérdése a földhöz kötődött, bizonyára tudja, hogy 2011-ben volt eh, egy eh, közlemény a hatékony Európáról, és eh, itt megvizsgáltuk azt, hogy milyen közvetlen közvetett volt a föld használatnak. A hetedik környezeti keretprogramban azt kérjük, hogy a cél kitűzések között legyen az, hogy a föld elvétel csökkenjen, illetve a fenntartható fejlődés keretémről is vizsgálni kell a földminőséget, és biztosítani kell azt, hogy az EU földhasználata a fenntartható elvekre épül, tehát a föld egy erőforrás, és erről lesz majd egy közlemény 2015-ben. A cél az az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ökoszisztéma szempontjából nagyon fontos a föld, mint erőforrás, és meg kell vizsgálni, hogy milyen fajta különböző funkciói vannak, és meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen EU szintű intézkedést lehet tenni a jelenlegi politikai eszközök hatékony tételére nemzeti, illetve globális szinten tehát a föld, a víz erőforrással együtt korlátozott erőforrás, és ezért mindenképpen koncentrálni kell erre a jövőben. Nagyon remélem azt, hogy ezzel, illetve erre építve valóban meg tudjuk oldani ezt a kérdéskört. Én is olvastam azt a véleményt, amit ön készített a szemeszter folyamatról, illetve arról, hogyan lehet összehangolni a stratégia, a 2020-as stratégia áttekintésével. Itt koncepciókról beszélünk, illetve jogalkotásról, integrálva a szemeszter folyamattal, illetve a 2020-as stratégiával, ez már a műveleti rész lenne, tehát hogyan lehet évente ezt követni, hogyan lehet tanácsot adni a tagállamoknak, hogy a megfelelő irányba mozduljanak el. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy azok az elemek legyenek fő részei a szemeszter folyamatnak. Hogyha ez nem lesz benne, akkor ez egy elhalasztott lehetőség lesz, elszalasztott lehetőség lesz. Ez a mai stratégia nagyon fontos része mind a környezet megőrzése, mind pedig a versenyképes növelése szempontjából. Nem vagyok abban biztos, hogy ez milyen mértékben jelenik meg a hatástanulmányban. Tudom, hogy az egyik elképzelés benne van, de nem mernék most arról szólni, hogy a hatástanulmány mennyire koncentrált erre számomra. értelmes lenne, ha ez benne lenne. Konyacsina asszony én említette a válság elemét, és én ezt inkább személyes véleménynek tartom, és tehát én csak személyes véleményemnek nem annyira a bizottság véleménye ez. Személyesen én úgy gondolom, hogy a válságot viszonylag jól kezeltük, azt a válságot, amely a pénzügyi-gazdasági válsághoz kötődött, de ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor megfelelően és hatékonyan szálltunk volna szembe a globalizációs által nyújtott válsággal. Én teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy a fő kérdés, hogyha meg akarjuk tartani az ipart Európában, akkor valóban az erőforrás hatékonysággal tem, kell foglalkozni. Ha ezt nem tesszük, akkor félreértjük azt, ami globális szinten történik most. Ezért szeretném azt, hogyha ez benne lenne a jelenlegi vásárolott válaszban, mert hogyha a piacot rendbe hoztuk, az nem azt jelenti, hogy a versenyképesség is rendben lesz, ez csak azt jelenti, hogy eh, a probléma egy részét megoldottuk, viszont nem oldottuk meg a versenyképesség eh, problémáját, és eh, ez is egy nagy lehetőség. Egyébként, hogyha megvizsgáljuk egyszerűsítve a vállalatok költségstruktúráját, itt főként a nyersanyaghoz kötődik a, az erőforrásokhoz, illetve a munkához kötődik a költség, hogyha nem akarunk foglalkozni a munka költségével, a bérekkel, a szociális juttatásokkal, ha mindent meg akarunk tartani, akkor az egyetlen lehetőség a globális közösségben az az, hogyha az erőforrás hatékonysággal foglalkozunk, a munkahatékonyság nagymetében növekedett, és sok cégnek emiatt most már az energiahatékonyságot kell, az energiaproduktivitást mm, kell, illetve az erőforrás produktivitást kell növelniük. A két utolsó hozzászóló kérdése, az egyik kérdés az az egyes tagállamokhoz kötődött. Én tudom, hogy nem ugyanaz a helyzet a tagállamokban, és azt is tudom, hogy amiket javasolunk, azok nehezek bizonyos tagállamok számára, hiszen néhány ország elég alacsony fejlettségi szinten van, de nekik is ezt gazdasági lehetőségként kell tekinteniük, nem pedig teherként. Ebben benne van persze a jó gyakorlatok cseréje, az információ átadása, a média kommunikációnak is olyan kell lennie, mert nem lehet megváltoztatni az emberek véleményét, az emberek hozzáállását túl könnyen de nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, és úgy vélem, hogy pont azok az országok, amelyek most nagyon alacsony szinten vannak, óriási lehetőség eh, előtt állnak munkahelyteremtés szempontjából. Eh, olyan munkahelyek lehetnek ezek, amelyek kötődnek ehhez a szektorhoz. Ezek nem fognak elmenni más kontinensekre, ezek a munkahelyek itt, laknak, itt eh, maradnak Európában, és ez inkább lehetőség, mint teher. Ehhez azonban oktatásra van szükség, sok erőfeszítésre van szükség. Jávor úr ön azt mondta, hogy szeretné befejezni a munkámat. Négy terület volt, ahol én elvégeztem a munkámat teljes mértékben. Ezek a területek jól elkezdtek most már fejlődni, és nem rejtem azt véka alá, hogy voltak olyan dokumentumok, amelyek késedelmet szenvedtek a belső vitánk miatt, de nem lehet azt mondani, hogy ezeket belsőleg blokkolnák. Kényes ügyek ezek, kényes ügy ez, és nagyon nehéz és komplex dolog ehhez. Ehhez idő kell. Egészen biztos vagyok abban, hogy az utódom is megkapja ezt a kérdést ezeken a területeken, mit kíván majd tenni, de elmondhatom, hogy vannak ezek a területeket már most el lehet még igazából fogadni, a munka ezzel itt lezárult, vannak olyan dokumentumok is, ahol már meglapottunk a szerepvállalókkal, az érintettekkel, tehát igazából itt csak arról van szó, hogy a bizottság ideje lejárt. Utolsó kérdés a megelőzésről. Igaza van ismételten. Az egyetlen, amit elmondhatok itt, az az, hogy a megelőzés a hulladék hierarchiában nagyon fontos. A legfontosabb kérdés az az, hogy lehet a hulladékot csökkenteni. Ez már most is a jogszabály része. Persze lehet arról is vitatkozni, hogy lehetne még szigorúbb célkötőzéseket elérni, de hát ez már túl késő van. Köszönöm. Nagyon köszönöm biztos úr a válaszokat. Ö, hát fél ötkor jön a biztos úr, úgyhogy kérem, hogy a felmaradó tíz percben mindenki csak egy percben válaszoljon, tegye fel a kérdését, vagy másfélben maximum Grosztet asszony kezdi a kört. Próbálok gyorsan kérdést feltenni, de szeretnék én is köszönetet mondani Potocsnik biztos úrnak. Igen, jelentős munkát végzett az elmúlt évek során. Szemeta biztos úr a közelmúltban azt mondta, hogy az Európai Parlament és a tanács 2002. november 22-i rendelete illetve erre utalt az ipari hulladékra, az építőiparira, a kereskedelmi, a különböző közintézmények hulladéka sokkal jelentősebb, mint a háztartási hulladék százalékos értéke. Azt szeretném tudni, hogy a bizottság milyen konkrét célokat szeretne meghatározni, hogy ezeket a hulladékokat különbözőképpen lehessen újra felhasználni, illetve az ipari hulladékot. Aztán Mindenképpen változtatni kell a mentalitásunkon ezen hulladékok vonatkozásában, és nem föltétlenül úgy gondolkodni, hogy az ipari hulladék mindenképpen gazdagság forrása, és hogy mindent föl kell használni annak érdekében, hogy ezeket újra felhasználjuk, és nyilván azon nyersanyagokat mindenképpen gondosabban kell felhasználni, amelyek egyre ritkábbak. Köszönöm. Grosztet asszony, Lénen kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves János Podovnik, eh, szeretnénk gratulálni az elmúlt öt év munkájához 2010-ben én voltam ennek a bizottságnak az elnöke, és ott és amikor megtörtént ez a meghallgatás, illetve már akkor is láttuk, hogy milyen koherens tervvel áll neki ehhez a munkához, nagy, nagy szolgálatot tett Európának, illetve ez zászlós hajós projektje a 2020-as európai ö, ö, stratégiának. A, Mindenképpen itt Európa jövőképességéről van szó, hiszen nagymértékben függünk a nyersanyagok importjától. Azt hiszem, hogy 70% újrahasznosítás nagyon jó, cél, vannak bizonyos cégek, vannak bizonyos célok elnézést, amelyek már kicsit nem annyira aktuálisak, mindenki tudja, hogy a lerakók felhasználásáról inkább le kellene mondanunk, és a hulladékot is másképpen kell kezelnünk. Az Európai Unióban szükség van egy termékpolitikára, olyan termékekre van szükségek, amelyek hosszabb távon megőrzik az értéküket, amelyek újrahasznosítható anyagokból állnak, és ami a terméktervezés irányelvet illeti, ez és más eszközök is rendelkezésre állnak. Magas szinten elhangzott ugye 30%-os csökkenése az erőforrások felhasználásának 2030-ig. Én ezt kötelezővé tenném. A klímapolitikában, az éghajlatpolitikában is vannak kötelező célok, és azt hiszem, hogy az erőforráspolitikában is szükség lenne arra, hogy ezeket a célokat kötelezővé tegyük. Köszönöm szépen a munkát, és sajnálom őszintén, hogy a jövőben nem fogunk tudni együtt dolgozni egymással. Köszönöm, Gárdéni kollega. Én is megpróbálok rövid lenni, köszönöm. Köszönet, biztos úr. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk a célokkal, hogy gazdaságunk körkörös gazdaság legyen. De azt gondolom, hogy ugyanakkor a nehéz gazdasági helyzetben a versenyképesség helyzetét tekintve ezen ipari forradalmi időkben sok mindenre oda kell figyelnünk. Biztos úr, azt hiszem nagyon szép idő volt az a parlament időszakában, amikor az organikus hulladékról volt szó, a konyhai hulladékról, amik nem az égetőkbe kerülnek, hanem biogáz, megújuló energia lesz belőlük, és tehát minőségi komposzt lesz belőlük. És a parlament mellette szavazott például az ilyen felbomló, biodegradábilis nejlon zacskók gyártása mellett is. Tehát tökéletesen egyetértünk azzal, hogy a legjobb gyakorlatot kellene követni, de mit mondhatunk azonban az iparnak, akik aggódnak a attól, amiatt, hogy csak esetleg ilyen elméleti számokat határozunk meg, ami aztán elérhetetlen lesz. Úgyhogy valahogy ilyen defenzív hozzáállást váltanának ki az ipar részéről. Köszönöm. Köszönöm Gárdini kolléganő, Delli kolléganő következik. Köszönöm szépen. Egy gyors megjegyzésem lenne. jó szerettem volna szólni, de most látom, hogy nincsen tolmácsolás máltai nyelvről, és ezt is vettem más szakbizottsági üléseken is ezt, csak szerettem volna rámutatni, hogyha nem bánja. Lenne néhány megjegyzésem. Először is én támogatom a körkörös gazdaság elképzelését, ahol az újrahasznosítás lesz a norma. Egyetértek azzal is, hogy a versenyképességünket növelni kell, az innovációt kell előtérbe helyezni, és el kell mozdulni a hulladékgazdaság kapcsán is. Lennek egy-két kérdésem. Az új csomag növekedési, munkájteremtési, lehetőségekkel is jár-e majd? Az Európai Bizottság hogyan látja a piaci akadályok kérdését, amely az erőforrás kezelés hatékonyságát akadályozza, be kell fektetni az infrastruktúrába, az üzleti modellekbe, létre kell hozni egy olyan fajt megfelelő viselkedést, és ezért azon gondolkodtam, hogy az iparnak van-e abban érdeke, hogy növelje az erőforrás hatékonyságot. Úgy gondolom, hogy továbbra is a vállalatok, a vállalkozások, az emberek lesznek a főszereplői ennek az átmenetnek a körkörös gazdaság irányába. Tehát mit kívánnak tenni a KKV-k számára itt? Yeah. Köszönöm, Fária Korhaga következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Snik, pela sua presença nesta comissão. Köszönöm szépen eh, Patosnyik eh, biztos úrnak azt, hogy itt van, és azt, hogy ennyi mindent tett ezen nagyon fontos kezdeményezésért az Európai Bizottság eh, szempontjából a körkörös gazdaság irányába, ami a közleményben van. Itt szólnak bizonyos hulladékról, például a műanyagról. Tudjuk, hogy egyre inkább növekszik a műanyag termelése, és azt is tudjuk, hogy van egy új jogszabályjavaslat az Európai Bizottság részéről. Az intézmények jelenleg tárgyalnak arról, hogy a műanyag zacskókat kevésbé használják. Ez nagyon fontos. A közleményben arról is szólnak, hogy 2000 25-ben már nem lesznek eh, ilyenfajta műanyagzacskók. Ez egy erőlépést jelentene, de azt is látjuk, hogy még túlságosan sok a műanyag a tenger esetében, és ez tapasztalható, ez bekerül az élelmiszerláncba. Tesznek-e itt valamit? hogy meg lehessen szüntetni ezt a lebegő műanyag hulladékokat a tengeren, milyen fajta intézkedést tesznek annak érdekében, hogy ezt a fajta hulladékot is be lehessen gyűjteni. Ez, ez nem egy specifikus európai probléma, ez egy globális probléma. Az Európai Bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy gyorsan együtt lehessen működni, annak érdekében, hogy a csomagolások esetében erősen lépni. Hogyan lehetne csökkenteni a, a csomagolás arányát, ez is ugyanis sok hulladékot eredményez. És korábban nem igazán volt ez sikeres. Köszönöm, Turmes kollega következik. 7 billion inhabitants egy bolygó 7 milliárd lakóval, az, ekoszisztém, az ekoszisztémáink már amúgy is a határaikon mozognak, és nincsen semmilyen mintaképünk arra, hol, arról, hogy hogyan tudnánk ebből a helyzetből kikeredni. Azt szoktuk mondani, hogy egyetlen egy hely van, ahol mintákat hozhatunk létre. Mi vagyunk ez a hely, ahol mintákat kellene kifejleszteni, szükség van arra, hogy a gazdaság és a lakók és, és ennek a bolygónak a lakói is megfelelő tudatossággal forduljanak ezen kérdés felé. Szükségünk van arra, hogy szövetséget kössünk minden szervezettel és minden polgárral, nem szabad itt csupán csak a rövidtávú pénzügyi banki válságra tekintettel lennünk, és az a fontos, hogy megszülessen ez a stratégiai szövetség Nos, a következő kérdést. Kik azok, akik megértették, a, hogy mit jelent az, hogy erőforrás hatékonyság? Ez Dánia, Svéd, Dánia Svédország, Baden-Württemberg. Senki más nem értette meg, senki nem értette meg Romániába, Bulgáriába, sok esetben 8-szor, 9-szer több erőforrás használnak fel azért, hogy azt az egy euró értékű terméket elői előállítsák. Szükség van arra, hogy fölébredjenek a cégek és a régiók felismerjék azt, hogy ki az ellenségünk ebből a szempontból. Nem az emberek az ellenségeink. Nagyon helytelennek tartom, hogyha az embereket hibáztatjuk. Itt egy lobbiról van szó, és hogyha János beszámolnál arról, hogy hányszor próbáltunk beavatkozni ebbe a folyamatba. Catherine Day, ez a bizottságnál és sok esetben ő az ipar meghosszabbított keze, és ők elzárkóznak a felelősségvállalástól, hogy elvegyék tőlünk ezt a kérdést, és átrakják a DG Enterprise hatáskörébe. <coughs> Juncker új uh, biztos elnök egy, egyetlen egy szóval sem említette meg az erőforrás hatékonyságot. Nekünk, mint Envinek, nekünk, mint elkötelezett embereknek gondoskodnunk kell arról, hogy valóban az új bizottság összeállítása során is ez a kérdés kellő hangsúlyt kapjon. Ez az ember egyike a legintelligensebb politikusoknak, akik, akivel valaha is találkoztam. Ő pontosan megértette, hogy az a politika. És annyira sajnálom, hogy kirúgják a bizottságból politikai okokból. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. Ennyit tudok mondani a körkörös gazdaságról. Köszönöm szépen. Most szóik a kolléganő következik. A bilobi mi drago kad bi se politika... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is szívesen venném, hogyha a Kotocsnik úr politikáját tovább lehetne folytatni. Én ezt egy nagyon koherens kérdésnek tartom, és nagyon örültem, hogy elolvashattam ezt a tanulmányt, illetve nagyon örültem, hogy végighallgathattam azt a monitoring rendszert, amelyet ön bemutatott. Nagyon jónak tartom az elektronikus ellenőrzés lehetőségét. Lenne egy kérdésem Horvátország vonatkozásában április közepén az akcióterv elemzése bemutatta, hogy Horvátország, Dánia és Írország akciótervei jól haladnak, de természetesen nem szeretnék más akciós tervekkel foglalkozni. Ott adott esetben vannak még problémák, nem teljes egészében kész akciótervekkel is találkozhatnak. Sajnos most a helyzet megváltozott, ugyanis elindult valami Horvátország ellen, ugyanis bemutattunk egy energiahatékonysági listát, és Horvátországnak az a feladata, hogy most egy büntetést fizessen e- éppen emiatt. Természetesen ez a folyamat még nem zárult le. A kérdésem az, hogy a bizottság Horvátország vonatkozásában tudne valami ajánlást tenni annak érdekében, hogy ezek a büntető intézkedések ne legyenek annyira súlyosak, hogy adott esetben a nemzeti törvénykezés segítségével meg lehessen felelni az elvárásoknak. Köszönöm szépen. Én is szeretném visszhangzani azokat a megjegyzéseket, amelyik elhangzottak. Köszönöm szépen az eddigi munkát. Ön nagy elkötelezettséggel nyilatkozott erről a témáról. Lenne egy nagyon gyors kérdésem a 70%-os célkitűzéssel kapcsolatban anyagok újrahasznosítása, újrafelhasználása vonatkozásában, illetve a elsődleges erőforrások felhasználása vonatkozásában. Van-e valamilyen elképzelés azzal kapcsolatban, hogy a különféle erőforrások szerint lehessenek különbséget tenni az egyes célkitűzések között, esetleg ezzel kapcsolatban akar-e valamilyen ajánlást tenni a utódjával kapcsolatban? Köszönöm, és elnézést kérek mindazoktól, akik nem kapnak szót, mert nagyon sokan szeretek volna kérdezni, de Borg biztos úr már megérkezett, és Potocsnik biztos úrtól pedig várjuk a válaszokat, úgyhogy parancsoljon biztos úr. Thank you. Uh, first, if I... Köszönöm szépen. Egy olyan kérdéssel kezdem, amit Krosztet asszony tett fel. Igen, a statisztikai munka még folyik, és ebbe beletartozik az ipari hulladék is. Szeretném elmondani azt, hogy a jelen javaslatban is a módszertanok egyeztetését javasoltuk a kommunális hulladék esetében. Az adatok, amiket kapunk a statisztikai hivatalból, az öt különböző módszeren alapul, ezért nagyon nehéz összehasonlítani a tagállamok közötti kommunális hulladékra vonatkozó adatokat. Tehát, hogyha ezt összeegyeztetnénk, ezeket a módszertanokat, akkor ez is egy kihívás 2025-ig, ezért lesz egyfajta átmeneti időszak a kezdetben bizonyos tagállamok számára, mert némely tagállam nem lesz képes arra, hogy elérje a, mm, az 50%-ot, ami, a 15%-ot, ami jelenleg a kötelező. Jó, a te kérdésed. Igen, rámutattál egy olyan pontra, ami alapvető, ez pedig az öko-design vagyis azt, hogy hogyan tervezzük meg a termékeket. Az ökodizájn, amikor hivatalba léptem, akkor az csak az energiahatékonyságra vonatkozott, és hihetetlen elményekkel járt ez. Tényleg itt vannak előttem az adatok, de most nem akarok erről beszélni. Két év után elkezdtük ezt használni az anyaghatékonyságra, illetve a víz hatékonyságra is, és további termékeket vizsgálunk, ezeket is majd bevezetjük. Teljes mértékben igazad van, hogyha rosszul tervezzük meg a termékeket, akkor azokat nem lehet újra felhasználni, mert rosszul lettek megtervezve. Tehát, hogyha már rossz irányból indulunk ki, akkor rossz helyen kötünk ki. És ezért ez egy olyan terület, amelyért majd sokat fognak majd lobbizni az elkövetkező öt évben a tanácsom az az, hogy mielőtt még állást foglalnának, gondolkodják ezt, megnézzék meg az adatokat, szerezzék be a lehető legtöbb információt, mert ez egy olyan tipikus terület, ahol közvetlen eredményeket tudunk elérni a fogyasztók számára, és ahol csökkenteni tudjuk a költségeket. És pontosan ez a célja, az, pontosan ez volt az eredménye az energia hatékonyságnak is. Gadini asszony. Az ön kérdése is volt ez, az Európai Unió versenyképessége. Alapvetően az a javaslat, amit most beterjesztettünk, az egy olyan javaslat, amely megpróbálja ezt a kérdést megválaszolni, hogyan lehet még jobban növelni a versenyképességet. Alapvető dolog ez. Először is azért, mert Európa egy erőforrás hatékonytalan gazdaságban van, nagyon sok iparágunk, struktúránk, infrastruktúránk, üzleti modellünk megragadt a régi modellnél. Másodszorban az erőforrás árak csökkentek a 20. században, kivéve a két világháború alatt, a válságok alatt, de alapvetően csökkentek ezek az árak. A, század végétől 2011-ig 300 volt az index. Hokiütőnek hívjuk ezt, mert így néz ki ez a grafika. Továbbra is azonban az elkövetkező szakban növekedni fognak az erőforrás árak. A német iparág árai vannak itt előttem. A 18%-a a költségeknek, a bérköltség, 43%-a pedig erőforrás költség. Ezen kívül Európa nagymértékben függ az erőforrások behozatalától. Tehát, hogyha ezeket összevetjük, hogyha olyan terméket állítunk elő, amelyekkel kevesebb erőforrás lehet felhasználni, amelyeket újra lehet hasznosítani, akkor az egy gazdasági lehetőség Európa számára a versenyképesség szempontjából is. És ezért én hiszek abban, hogy ez egy megfelelő üzleti modell lehet. A növekedés, a foglalkoztatás generálása, erről már beszéltem, bármely, ahogy növeljük a versenyképességet, úgy tudjuk növelni a növekedést, illetve a munkahelyteremtést és a piaci akadályok, persze ezek léteznek, a piaci hibák is léteznek, de hát ez egy hosszú történet, erről nem tudok most beszámolni. Nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk a teljes piaci kérdéskörrel. Proaktív vállalkozások és fogyasztók. A csomagban egyébként van egy közlemény a kkv számára, a vállalkozások számára is, tehát ezt komolyan vesszük Tajani alelnök úr akkoriban, aki most már a parlament tagja, beszéltünk vele erről is, és erről a kérdéskörről is foglalkoztunk, a fogyasztókkal és foglalkoztunk, mindig képviselve voltak a javaslataink kifejlesztése során, tehát komolyan vesszük azt, hogy ők azok az érintettek, akiket figyelembe kell vennünk. Volt még egy kérdés ami a tengeri hulladékhoz kötődött. Farias úr kérdése volt ez. 80% annak, ami a tengerbe kerül, az szárazföldi hulladék, és ennek 80%-a pedig műanyag származék, ezért ezt műanyag levesnek is nevezzük. Mit javasoltunk itt? Ajken asszony jelentése szól erről. 2025 csak csökkentelik el a műanyag arányát a szemétlerakókban, ezen kívül növeljük a csomagolásra vonatkozó előreásokat is. Mm, egy nyilvános konzultációt is tartottunk a műanyag hulladékról. Úgy gondoljuk, hogy nincs, nem egészen komolyan foglalkoztunk erről, nem igazán foglalkoztunk a probléma gyökerével, jó az alap, de a műanyag egy olyan probléma, mert nagyon koncentrálni kell a jövőben. Türms úr, a stratégiai szövetségek, igen, ez egy olyan dolog, amelyel foglalkoznunk kell. Nagyon sokat gondolkodtam a kelet-nyugati megosztottságon. Inkább szerintem északi-déli megosztottság ez, mint sem keleti-nyugati, de hadd ismételjem meg az üzenetet, és ezt tényleg jól lehet majd ért, érteni. Azok az országok, ahol nincsenek már ki kimerítették ennek a gazdasági potenciáját, egy olyan szintre jutottak el, viszont az alacsonyabb szinten lévő országnak van még potenciálja. Itt lehet potenciált találni a növekedés a munkahelyteremtés számára, például ez a déli-keleti országokra vonatkozik, ez nem azt jelenti, hogy a, ne lehetnének éllovasok a újrahasznosítás technológiájában, de meg kell kezdenünk a munkát azon, hogy ez ne legyen egy keleti-nyugati megosztottság, mert ez nagyon veszélyes lenne, mi nem is lenne helyes, amikor megpróbáltuk ezt vezetni a mandátumom során, akkor a szakértőinket tíz, a tíz legrosszabbul teljesítő országba küldtük el, hulladék szempontjából, és egyéni alapon vizsgáltuk azt meg, hogyan lehetne javítani a helyzetet. El akartuk kerülni azt, hogy a jövőben ez egy problémaként merüljön föl. az üzletekre, a vállalkozásokra vonatkoztatva, hogyha hallom azt, hogy mit gondolnak a vállalkozásokat sokat segítene. Én mindig is elmondtam azt mindenkinek, hogy megfelelően kell megszervezni magukat. Nagyon sok olyan üzleti életben tevékenykedővel találkoztam, akik tudják, hogyan kell fellép, hogyan kellene szembenézni ezekkel a kérdésekkel, és tudják azt, hogy ezzel foglalkozniuk kell, mert különben ö, megszűnhet a vállalkozások. Svíce asszony Horvátországból. Én nem ismerem az ön által felvetett esetet részletesen. Az európai energiahatékonysági irányelvet végre kell hajtani, el kell fogadni, ez az egyik. A másik pedig az, hogyha a bírságról beszélünk, akkor ettől még messze állunk, ezért nem akarok erről beszélni. Utolsó pont, az ön kérdése a szétválasztásról. Tudom, hogy beszéltünk erről a kérdésről. William tudná legjobban megválaszolni az ön kérdését, mert ő ismerte az előkészületeket is, de persze igaza van, ebbe beletartozik mind a kettő, a újrahasználás, az újrahasznosítás is. Lehet, valószínűleg jó okunk van arra, hogy úgy jártunk el, ahogy, de tudom, hogy sok vita volt arra, hogy két különböző dolog volt ezekben. De végezetül hadd mondjam el, hogy szerintem ez egy megfelelő csomag, és sokat változtathat ez, hogyha ezt támogatják azután, hogy meghallgattam önöket, és hallottam az önök egyetemű hozzászólását, akkor optimista vagyok, hogy változást tudunk elérni ezzel Európában, és köszönöm a szép szavakat is, amiket a munkámról elmondtak. Őszintén köszönöm ezeket, és hiányozni fognak nekem önök. Credo, commissario, che questo applauso... Biztos úr, gondolom ez a taps összefoglalja mindazt, amit mindannyian gondoltunk arról, amit elért ez alatt a néhány év alatt. Nagyon köszönjük a mai gondolatokért is, és úgy gondolom, hogy egy perc szünetet megérdemelnek a kollégák, mert megérkezett Borg biztos úr is, úgyhogy a biztos urak helyet cserélnek. No, no, ok. Colleghi, se riprendiamo posto. Kedves kollégák, kérem foglaljanak ismételten helyet, hogy folytathassuk ülésünk második részét. Köszönjük és szeretettel üdvözöljük Tonio Borg biztos úrnak, hogy ma délután egy rendkívül fontos témával, egy rendkívül érdekes témával ö, foglalkozhatunk, nevezetesen a nyugat-afrikai ö, ebola válság témájában, és nyilván azonnal meg is adjuk neki a szót, hogy tájékoztasson minket ne csak arról, hogy mi a helyzet, hanem hogy azt is elmondja, hogy a bizottság mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy ez a járvány esetlegesen át ne terjedjen ide a mi kontinensünkre is. Parancsoljon, biztos úr! Köszönöm szépen, örülök, hogy én érdekesnek vázolta fel ezt a témát, de hát érdekes ez, de szomorú is, hiszen tudja, hogy ez a legsúlyosabb ebből a járvány. Nem, mint hogyha a múltban eladtak volna ö, válságok emiatt, de ez a járvány nagyon súlyos, már csak azért is, mert én ezt úgy, úgy írnám ezt, ez egy tökéletes vihar, ez a legszegényebb nyugat-afrikai országokat érinti, akkor, amikor év véget értek a polgárháborúk ezekben az országokban, tehát az egészségügyi rendszerük így is romokban van, és ráadásul még egy súlyos polgári, polgárháborúból lábaltak ki, és ekkor jelent meg az ebola Libériában 100 ezer emberre jut egy orvos. Tehát egyértelmű az, hogy egyről nem tudnak szembenézni ezzel a kérdéssel, és eh, a hozzászólásomat azzal kezdeném, hogy ennek van egy belső, illetve külső dimenziója is. Az első dimenzió az az, hogy az Európai Unió hogyan tudna segíteni nekik abban, hogy magukon is segíteni tudjanak, és hogy meg tudják fékezni ezt a betegséget. Ez a külső dimenzió, és ez lefedi a belső dimenziót is. Hogyan lehet megvédeni a saját állampolgárainkat, legyenek azok az Európai Unióban, vagy az Európai Unión kívül, például ezekben az országokban dolgozván. Ez a két dimenzió átfedi egymást. Itt erkölcsi kötelezettségünk is van, a szolidaritás egy ilyenfajta erkölcsi kötelezettség, és ez a saját érdekünket is szolgálja, hiszen minél jobban korlátozunk ezt a betegséget, annál kisebb a lehetőség arra, hogy ez átterjedjen Európára. A WHO nyilatkozata után augusztusban kiadtam egy közleményt, amely tükrözte azt is, amit eh, a nemzetközi szervezetek elmondtak. Annak a kockázata, hogy ez a betegség átterjen Európára, egészen alacsony. Persze nem tudom a jövőt megjósolni, de alacsony marad ez a veszély számosokból kifolyólag. Először is egy olyan személy számára, aki megfertőződött, nehéz utazni, mert ahhoz túlságosan gyenge, 21 napos a lapangási idő, de ezen lapangási idő alatt nem fertőző, csak akkor fertőző ez a betegség, amikor a tünetek jelentkeznek. Tehát nálunk eléggé magasak a higiéniai szabályok és standardok, ami sokkal nehezebbé teszi azt, hogy ez megtörténjen, és a tagállamaink nagy része, legalábbis a jelentések szerint, hogy megkaptam, képes arra, hogy ha el, átterjedne ez a betegség a kontinensünkre, akkor képes lenné elszigetelni ezt a betegséget. Ha megnézzük azt, hogy mi történt ez idáig, nem volt olyan fertőzés, ami átterjedt volna ide, tehát akkor is, hogyha ebolával fertőzöttek, érkeztek Európában, akkor sem történt fertőzés. Voltak persze téves riasztások. Hogyha ilyen, hogyha bármilyen gyanús eset volt, akkor a pácienst azonnal um, karantén alá helyezték a nemzeti hatóságok. Tehát éberek vagyunk, mindazok ellenére, amit elmondtam, a közleményben elmondtam azt is, hogy továbbra is alacsony kockázatú ez a betegségét, ébernek kell maradnunk, mert ez az egyik legnagyobb ebola járvány. Elnök úr, ahogy elmondta, én felelek azért, ami Európán belül történik, de felelek a külső elemekért és Georgieva asszony jelenleg a fejlesztési szabizottság előtt van vele együttműködve, illetve a DJ Sankóval együttműködve. Az első gyors reagálást megtettük ezen járvány esetében. Mit fogunk tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezen betegség átterjedését az EU-ra? Tehát ez az afrikai helyzet. A jelenlegi járvány Gineában keletkezett márciusban, majd ez átterjedt Liberiára és Sierra Leonéra, illetve most már Nigériára és Szenegára is átterjedt, és egy ebolás esetről ö, beszámoltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban is. A WHO további terjedését várja az ebolának az elkövető hetekben, hónapokban. A helyzet azután lesz jobb, miután ez rosszabbá válik, és a WHO azzal számol, hogy 20 ezer halálos áldozata is lehet ennek a járványnak. Ahogy elmondtam a bevezetőmben, sok esetben visszahoztak ebolás betegeket, öt személy kapta el az ebolát, annak során, hogy Libériában ápolta a betegeket, tehát többnyire egészségügyi dolgozókról van szó. Egy személy meghalt, ketten mentek az USA-ba, ketten az Egyesült Királyságba, és hárman Németországba. Sok embert érint a betegség kitörése, ugyanis ez kötődött a nyugat-afrikai egészségügyi rendszerek összeomlásához, és ez kihatott a mindennapi élet összeomlására, és egymillió ember kap Gineában, Libériában és Sierra a világélelmezési programból élelmiszert. A helyzetes súlyos, bicsa azt, hogy a szomszédos országok lezárták a határaikat, és megszakították a repül, repülőjáratokat is ezekbe az országokba. Tehát megpróbálták elszigetelni a járványt, de ezek az országok, ezeket az országokat próbálták elszigetelni. Ez még nehezebbé teszi a segítségnyújtást, a különböző áruk eljutatását ezekbe az országokba, és így nehezebb a, visszahozni a megfertőződött önkéntes egészségügyi dolgozókat is ezek az önkéntesek úgy mennek ezekben az országokba, hogy annak van a tudatában, hogyha valami érik ő, őket, akkor kimenekítik őket az adott országból, és Európában kezelik őket. Tehát nem az országokat kell elszigetelni, hanem a, betegség, a betegséget magát. És ez volt az egyik specifikus ajánlás, amit a tanács is tett a múlt szombaton. Ez egy olyan válság, amelyet nem lehet csak egészségügyi módszerekkel megoldani. Itt koncentrált válaszra van szükség, a polgári védelem, a szállítás, oktatás részéről, tehát koordinációra van szükség az Európai Bizottságon belül is, ezt Georgívia biztos asszony vezeti, és ez az egység koordinálja az egészségügyi, a katonai segítségnyújtási, a szállítási külpolitikai aspektusokat. Bizonyára tudják, augusztus 8-án a WHO kiadott egy közleményt, amelyben arról hogy nemzetközi agályra ad okot ez a betegség, és számos más nemzetközi szervezet részt vesz ennek a betegségnek a megfékezésében. A WHO minden miniszternek írt, azt mondták, hogy mint egy fél milliárdra van szükség ahhoz, hogy megfékezzék a betegséget, még akkor is, hogyha e, eléri a betegség a 20 ezeres halálozási arányt. Az Európai Bizottság, és most rátérek a második részre, az Európai Bizottság aktívan segítséget e, nyújtott az érintett országoknak már a kezdettől fogva. 12 millió eurót használtak fel nem konferenciákra, tanulmányokra, hanem helyszíni konkrét projektekre. Főként segítségnyújtáson keresztül az orvosok határokon nélkül, a WHO, illetve a Vöröskereszten keresztül. A fejlesztési alapból fejlesztési seg, ö, eszközökből is felhasználtunk ö, alapokat. Tehát, hogyha a WHO vagy más partnerek segítséget kérnek, akkor itt ez magába foglal egészségdolgozókat, eszközöket, és ezért mi aktiváltuk a megfelelő mechanizmust annak érdekében, hogy a tagállamok segítséget tudjanak nyújtani az érintett országoknak. Az Európai Bizottság szakértőket küldött az érintett országokba a 12 millió eurón kívül. Itt például számos európai szakember ment mobil laboratóriumokkal az érintett területre annak érdekében, hogy gyorsan tudjanak vizsgálatokat végezni. Az Európai Bizottság a helyszínen három mobil laboratóriumot adott át, ez a 12 milliós segítségen kívül van. Itt a fejlesztési alapokat alkalmaztuk, tehát három mobil laboratóriumra van szó, az egyik Nigériában, a másik Libériában, a harmadikat pedig Libériában állították fel. Szeretnék azonban egy aggodalmat is megfogalmazni. Van egy olyan terület, ahol még jobban együtt kell működnünk a tagállamokkal. Eddig nem volt még probléma az egészségügyi evakuálások során. Eddig nem volt még probléma, katonai repülőgéppel végezték ezt el. Hogyha ha viszont az esetek száma növekszik, akkor itt gondok adódhatnak, az IES-szel már kapcsolatban léptünk, és a polgárvédelemre is annak érdekében, hogy jobban lehessen a tagállamokkal koordinálni és meg lehessen vizsgálni azt, hogy mit tudunk mi nyújtani, a tagállamok mit tudnak nyújtani. Bizonyos tagállamoknak bizonyos tagállamok már bemutatták azt, hogy hajlandóak EU állampolgárokat visszahozni, ha arra szükség van, és a NATO-val együtt is megvizsgáljuk a katonai szállítógépeket, akkor, amikor az adott területről kell visszahozni embereket. Ugyanakkor állandó kapcsolatban állunk a magán repülőmentő szolgálatokkal, hogy megvizsgáljuk azt, hogyha növekedne a fertőzöttek száma, hogyan lehet ezzel szembenézni. Tehát megpróbáljuk a, a ott dolgozó egészségügyi szakemberek evakuálását megoldani, ha erre szükség van. Most pedig rátérnék a második dimenzióra. Mit teszünk annak érdekében, hogy megvédhessük az állampolgárainkat ezen a kontinensen, ami az én közvetlen felelősségem. Ahogy elmondtam, minden szakértő azt mondja, hogy továbbra is alacsony a kockázat, már csak azért is, mert, mert a, a fertőzés útja is más, a száz, és más fertőzések sokkal fertőzőbbek, ezen fertőzés esetében, az ebola esetében kapcsolatba kell kerülni a testfolyadékokkal, másrésztről pedig az egészségügyi rendszerünk magas szintű. Ezért adtam ki a közleményemet, és ugyanakkor elmondtam azt is, hogy az Európai Bizottság segíti a tagállamokat abban, hogy az ebolát Európán belül kezelni tudják, hogy arra esetlegesen sor kerülne. Ha megnézzük azt, hogy mit történt a múltban, még akkor is, hogyha kisebb mértékű volt a járvány kitörése, ez a járvány soha nem jutott át Európába. És annak ellenére, hogy egy ebola beteg túlságosan beteg ahhoz, hogy utazhasson, mégis van egy kis lehetőség, egy, van egy kis veszély, például, ha valaki felszáll egy gépre, a lappangási idő alatt, és a tünetek akkor jelentkeznek, amikor megérkezik az adott országba. Ez 21 eh, nap ez a lapangási eh, idő, viszonylag rövid, de ez az igazi veszély itt. Bizonyos karantén eljárások már léteznek, ellenőrzések vannak, a repülőgéppel utazók esetében. Ezek az ellenőrzések nem tökéletesek, hiszen csak megnézik azt, hogy valakinek van-e láza, vagy ö, sem. De lehet, hogy valakinek nincsen láza, amikor elindul, de amikor megérkezik, akkor már van. Tehát ezek azok az ellenőrzések, amelyeket a légitársaságok megtesznek, hogyha valaki az Európai Unióba kíván utazni. Minden ezen garancia ellenére továbbra is ébernek kell maradnunk, fel kell készülnünk, annak a lehetőségére is, bármennyire is kicsi ez a lehetőség, hogy az ebola az Európai Unióba kerüljön. Az egészségügyi dolgozók, azok családtagjai, vagy szoros kapcsolatban kerülnek egy fertőzöttel, ők is megfertőződhetnek ezért. A bizottság március óta nyomon követi a fertőzést a stokholmi járványügyi ügynökséggel együtt. Ezt az egészségügyi biztonsági bizottsággal együtt tesszük meg. Tehát állandó kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal, az egészségügyi biztonsági bizottságon keresztül információkat cserélünk ki, és megpróbáljuk megkönnyíteni a hozzájutást a megfelelő laboratóriumokhoz és más szakemberekhez. Ennek az eredményei először is a bizottság aktiválta az Európai Laboratóriumi Hálózatot, és ezt a saját EU egészségügyi programunkból támogatunk. Ezáltal minden tagállam, és főként azon tagállamok részesülnek ebben, ahol nincsenek olyan laboratóriumok, ahol a legmagasabb biztonsági rendszer van. Ezek az országok is hozzáférnek a megfelelő laborokhoz, hogy tesztelhessék az evolát. Tehát létrehoztuk ezt a laboratóriumi hálózatot Európán belül. Európán belül rendelkezésre állnak ehhez a szükséges adminisztratív és egyéb erőforrások. A program révén finanszírozható a tesztelés is, illetve megkerestük azokat az egészségügyi intézményeket, amelyek képesek arra, hogy izolálják és kezeljék az ebolás pácienseket. Harmadsorban pedig szorosan nyomon követjük a helyzetet az ACD szín keresztül, és folyamatosan aktuális aktualizáljuk a kockázatelemzésünket. Ezen túlmenően az Európai Unió minden egyes hivatalos nyelvén megjelentek figyelmeztető tájékoztatások az utazók számára, illetve meghatároztuk azt, hogy pontosan mit kell ebola alatt érteni annak érdekében, hogy elkerülhessük a ö, hibás riasztásokat azt tudom mondani, elnök úr, önnek, hogy az érintett államokat támogatni kell azon intézkedések végrehajtásában, amelyek korábban segítettek az ebola járványok megfékezésében. Meg kell előzni a magas kockázati helyzetek kialakulását. Szükség van arra, hogy ideje korán ezek az információk eljussanak az érintettekhez és megfelelő védelemben részesülhessenek az, ebola pácien az ebolás páciensek is, de a meg nem fertőzöttek is. Ma délelőtt ezt a kérdést már megvitattuk, és az hangzott el ma délelőtt, hogy ezeken a területeken, ezekkel a célok alapján szükséges a további intézkedéseket megtenni, annak érdekében, hogy a, megfelel, hogy a rendelkezésre álló erő források egy részét humanitárius intézkedések finanszírozására fordítsuk. Vannak olyan sürgős szükségletek, amelyekre azonnal kell tudni válaszolni, míg vannak hosszú távú kérdések, például az egészségügyi rendszer megszervezése, megerősítése. Amire szükség van, az a gyors beavatkozás, 12 millió euró plusz a mobil laboratóriumok, ez már működik, a második szakaszban pedig ezeknek az erőforrásoknak egy részét szintén az azonnali beavatkozásra használjuk fel. Együttműködünk az érintett országok kormányaival, az orvosok határok nélkül el a, a, a WHO-val, annak érdekében, hogy ezt a járványt minél hamarabb el tudjuk folytani a parlament és a tagállamok számára nagyon fontos, hogy egy hatékony Európai Uniós szintű választ tudjunk találni. Tudom azt, hogy a tanács jelentős mértékben támogatja az intézkedéseket, annak érdekében, hogy Európai Uniós átfogó keret születhessen meg. Együtt dolgozunk az olasz elnökséggel is, a Milánóban néhány hét múlva az Európai Uniós egészségügyi miniszterek informális találkozójára fog sor kerülni. És hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, és köszönöm, hogyha kérdéseket kaphatok, vagy megjegyzéseket önök. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm ezt a felvezetést, és akkor most megkezdhetjük a vitát. Köve- ha- szokásosan szervezzük meg, lesz egy első kör a koordinátorok részéről, és a, megválaszolja a biztos úr a kérdéseket. Péter, Líze EPP-től kérlek, és arra kérem őt, hogy maradjon meg a két perces határidőn belül. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen eh, Tonio Bor biztos úrnak. Szeretnék köszönetet mondani a tevékenységért a bizottságon belül. Értékes tevékenységet látott el, és tudjuk, hogy az a kockázat, a, hogy az Európai Uniós polgárok megbetegednének ebolában rendkívül alacsony, Németországban egy WHO-s munkatársat, munkatársal már foglalkoznunk kellett ebből a szempontból, de felvilágosítottuk a német polgárokat, hogy rendkívül alacsony a járvány kitörésének a veszélye Németországban. Én azt hiszem, hogy saját érdekünk is az diktálja, hogy az embereket a helyszínen segítsünk, hiszen egy további masszív katasztrófával számolhatunk, hogyha ezek a nyugat-afrikai országok nem tudnak úrá lenni a helyzet, hely, hely, hely, urán lenni a helyzeten elnézést, akkor ez egy további válság gócot eredményezhet ebben a régióban migrációs hullámokkal és egyebekkel. Nem tudom, hogy Tonio Borgnak vagy másnak kellene föltennem ezt a kérdést. Hétfőn Berlinben voltam, Angela Merkel a éppen felszólította a jelenlévőket, hogy további pénzekre van szükség Ukrajnával, Irakkal kapcsolatban, és ma azt is természetesen tudjuk, hogy további pénzre van szükség az ebola megfékezése érdekében. Sok esetben azt mondjuk, hogy nem vagyunk felkészülve katasztrófákra, és nagyon kis rugalmasságot biztosít a költségvetés, viszont itt van három olyan katasztrófa, amelynél saját érdekünk az, hogy segítsünk így a költségvetésben, a költségvetési bizottságban kell -e lépnünk előre, vagy ezek a pénzek rendelkezésre állnak-e, vagy esetleg még nagyjából belefér, ha szűkösen is a segítségnyújtás annak érdekében, hogy ennél súlyosabb katasztrófákat is el tudjunk hárítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, a szocialisták képviselője jön. Wieder Nagyon gyorsan utolérít engem ez a kérdés, hiszen újra a katasztrófákról, pénzügyi támogatásról beszélünk, amiről a biztos úr is beszélt. Ezek a számok nyugtalanítóak és borzasztóak. Egy millió ember karanténben, 20 ezer halott, és a világ közösség pedig nagyon tartózkodóan viselkedik, hogy diplomatikusan fogalmazzak. Nagyon az én kérdésem az lenne, hogy mi a helyzet a kutatással. Mit látunk itt, milyen következtetéseket vonhatunk le, hogy a kutatás területén van-e már valamilyen kezdeményezés, hogy hogyan tudjuk ezt a járványt leküzdeni, megoldani, vagy pedig Lizur másik területét érintve, hogy hogyan tudunk hosszú, táv, vagy hosszú és rövid távon is pénzeket biztosítani. Én azonban itt a helyzetet eléggé borulátóan idélem meg, hiszen ha megnézzük a pénzügyi kitekintést és fogalmazunk világosan egy olyan világban, ami kilenc hónappal ezelőtt volt, álmunkba se gondoltuk volna azt, hogy idáig jutunk el kilenc hónappal ezelőtt. Európának pénzt kell biztosítani a, az egész egészségügyi rendszer életben tartása érdekében. Éppen ezért szeretem köszönet mondani biztos úrnak a jó együttműködésért, különösen ami a dohányipari termékek irányelvétre vonatkozik, az se volt egy könnyű helyzet. Akkoriban Borg biztos úr beszélt erről a kérdésről, és karácsony előtt meg is született ez a fontos törvényalkotás, ezért külön is köszönetet mondok, és nagyon örültem, hogy együtt dolgozhattunk az elmúlt évek során. Köszönöm. Most a konzervatívok következnek. Jest takie powiedzenie, w czasie pokoju gotuj się do wojny. Köszönöm a szót, elnök úr. Van ez a jól ismert mondás, hogyha békét akarsz, készülj a háborúra. Úgyhogy gyakorlatilag most olyan eseményeknek vagyunk tanúi, amelyek óriási válságba torkolhatnak. Szeretném, hogyha Európa úgy járna el, mint öt évvel ezelőtt, amikor a sertéspestisen kellett felülkerekedni. De akkor bizonyos adhok intézkedésekre volt szükség. Bizonyos gyógyszereket állítottak elő, másokat megvásároltak, és aztán a fel nem használt vakcinákat hulladékként kellett elkönyvelni. Úgyhogy azt hiszem, hogy épp eljött az ideje, hogy Európában az ilyen betegségekkel szembenézzünk. Daniel Defoe, a Robinson Crusoe szerzője a 18. századi Londonban uralkodó helyzetet írta le, akkor a pest is el kellett megküzdenie a társadalomnak. Most pedig adhok tevékenységekkel próbálunk tüzet oltani, változtatnunk kell ezen. Meg kell küzdenünk a médiákban hallható pánikkeltő információ tömeggel. A sertéspest is idején turistabuszok indultak a vakcinavásárlás céljából a határ másik oldalára. Ezen változtatni kell. A megelőzésre és az alapkutatásra kell koncentrálnunk. A napokban kaptam olyan tájékoztatást, hogy Európában a tudósok oltóanyagon és egyéb termékeken dolgoznak. Én azonban azt szeretném tudni, hogy mi finanszírozunk-e ilyesmit, ilyen jellegű kutatást Európában. Köszönöm szépen, az ALDE következik. Gerbeldi úr nevében. We all have great concern, um... Köszönöm szépen, és azt hiszem minnyáján egyetért, egyetértünk abban, hogy nagy aggodalommal szemléljük az ebből a páciensek sorsának alakulását. Ez egy már önmagában véve nem egészséges populációt sújtó járvány. Szükség van arra, hogy védelmet tudjunk biztosítani ez ellen. Az, ez, az Oxfordi intézetben Hill professzor úr vezetése alatt születnek meg projektek, illetve lassan eljutnak az emberkísérletek fázisában is. Ez csak azért lehetséges, mert ez az intézet az Európai Uniótól pénzügyi támogatásban részesült ami pedig a népegészségügyi kutatások finanszírozását illeti. Ez egy nagyon fontos kérdés ebből a szempontból is nem szabad csupán csak kereskedelmi szempontok szerint nézni ezt a kérdést, hiszen a kereskedelem, a gazdaság nem tud mindent megoldani. Úgy gondolom, hogy az egyetlen olyan intézmény, amely Amerikában ebből a kutatással foglalkozik, az egy olyan intézet, ahol vegyi fegyverek kutatásával is foglalkozik, és az ebola csupán csak egy kis része a tevékenységüknek. Születtek további projektek malária és TBC megfékezésével kapcsolatban, szüle, léteznek már bizonyos hálózatok, és képesek vagyunk a megfelelő védőoltások előállítására méghozzá nagy mennyiségben is, amennyiben a kutatók valóban valamit letesznek az asztalra. Ezt a kutatást mi finanszírozzuk, és minden okunk megvan arra, hogy büszkék legyünk rá. Megtanultuk a leckét, nem tudjuk, hogy mi vár ránk holnap, sohasem tudhatjuk mindenképpen eltér természetesen a korábbi, a jelenlegi helyzettől, de mi ezt finanszíroztuk, köszönhetően annak, hogy a madárinfluenza idején is a megfelelő finanszírozást biztosítani tudtuk mindenképpen védenünk kell a megfelelő finanszírozási alapokat, és hogyha néhány hét, hónap múlva visszatekintünk erre a kérdésre, a, és ez talán ma nem tűnik kellően fontosnak, viszont a jövőben életfontosságú lehet, én szeretnék arra garanciát kapni, hogy ez a két finanszírozási csatorna a jövőben is megmarad, és az Európai Unió kellő figyelmet szentel ennek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A GUE nevében Konácska asszony következik. Parancsoljon. Já začnu možná netradičně. Já vám přečtu včerejší tiskovou... Köszönöm a szót. Hagyományokat fogok itt most megszakítani. A Sanfrontier vezetőjének leveléből idézek. A katonai és civil kapacitással rendelkező országok az érintett ország rendelkezésére kell, hogy bocsátsák ezeket az erőforrásaikat. Nagyobb orvos csoportra, gyógyszerekre van szükség, hogy megállítsuk ezt a folyamatot. A tegnapi jelentésből idéztem a Médecins Frontières a határok, az orvosok határok nélkül konferenciáról idéztem. De az elmúlt három hónap jelentései ugyanezt tartalmazzák. Európa nem tesz eleget. Nekünk igenis vannak ilyen speciális egységeink, és rendkívül aggaszt engem, hogy evakuációról beszélünk. Inkább arra kellene koncentrálni, hogy megállítsuk ezt a járványt, mert ha nem, akkor az ebola megtalálja az útját Európába is, még akkor is, hogyha teljesen lezárjuk a határokat. Erről kellene elsősorban beszélnünk. Ha szervezeteink, és azok a szervezetek, amelyeket a biztos úr is említett, aktívak lennének, az lenne a megoldás. Egyénileg nem léphetünk fel, hiszen Európában egységesen kellene eljárnunk. És végre én tenni valamit. Engedje meg, hogy kérdezek valamit. Ez is benne van az ebola jelentésben. Az Európai Unió mit tesz a társadalmakban annak érdekében, hogy olyan gyógyszereket is előállítsanak, amelyek nem olyan nyereségesek, mint amilyen a gyártók szeretnének. Ez is nagy gond. A tudományos kutatás fontos. Vannak olyan betegségek, amelyek a hátsó kapun újra bekopogtatnak hozzánk, és nem figyelünk oda eléggé. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a hasonló járványokat mindenképpen elkerüljük. Lehetnek ezek más betegségek is, nem csak az ebola, olyanok, amelyekről már szinte elfeledkeztünk. Az Európai Bizottság és az érintett biztos hogyan foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel? Van még egy kérdésem. Nem lehetne olyan intézkedéseket hozni, amelyek azt eredményeznék, hogy egyes gyógyszereket hamarabb engedélyezzenek, mert vannak olyan eljárások, amelyek rendkívül hosszúak, és ez nem segít a járvány leküzdésében, gyors leküzdésében. Köszönöm szépen, most Rivázi asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm elnök úr a szót. Nos, borgul. Meg voltam döbbenve, meg kell, hogy mondjam, a közleményén, amit a Figáróban olvastam Franciaországban, mely szerint ö, Hát nem nagy a kockázat. Hát igaz, hogy Afrikában gondok vannak, de, de nálunk Európában abszolút semmi kockázat. Nos, borgul, én megdöbbenek az ilyen közleményeken. Én úgy gondolom, hogy arról van itt szó, hogy ó, igen, minket mindenki megvéd, és ha csak nem valami lázas beteg jön a repülőgépen, akkor minden rendben van. Azt mondanám, hogy a gyarmatosítók beszéltek így. Mert egyrészt etikáról beszélnek, és aztán van egy csomó európai, aki bizony ott van ezekben az országokban. Másodszorban pedig találkoztam Gineából hazajövő szakértőkkel, és borzasztóan gaggasztónak tartják az afrikai helyzetet. És szerettem volna, hogyha másképp fogalmazott volna, mondván, hogy tényleg komoly a probléma Afrikában, ugyanis amikor a Kodakri szakértőkkel beszélnek, azt mondják, hogy egyszerűen nincs is ivóvíz a kórházakban. Azt mondják, hogy kértek mindenféle anyagot, például Franciaországtól, más országoktól, de nincsenek maszkok, nincsenek kesztyűk, nincsenek olyan hőmérők, amelyeket a távolságból messziről lehetne használni, mert ezeket használják azért, hogy nehogy megkapják a betegségeket. Úgyhogy, ami az infrastruktúrát illeti, óriási hiányosságok vannak kínában, Sierra Leone-ban, stb. Leonéban. Ezen kívül a hú is nemzetközi sürgőségre szólított fel, mert egyébként elveszítjük ezt a csatát. És amikor ön ezt a nyilatkozatot tette, valahogy ilyesmiként hangzott, hogy ó, hát ez minket abszolút nem érint, Afrikáról van csak szó. Hát itt egyáltalán nem értek önnel egyet szerintem egyáltalán nem ö, felelez meg ö, azoknak a szinteknek, amilyen szinten már évek óta küzdünk itt ezen problémákkal kapcsolatban. Nagyon kevés ö, ö, szakértője van ö, az adott országokban ö, a ö, ragályos betegségeknek, a hagyományok a kulturális kérdések terén. Ö, egy csomó kórházból elmennek az afrikaiak, mert úgy gondolják, hogy ezt a fehérektől kapják, mint betegséget. A szakértők egyik kérése az, hogy mindenképpen képezni kell embereket, akik közvetítőként lépnek fel, azért, hogy megfelelően elmagyarázzák az embereknek, hogy az eboláról van szó, nem a fehérektől kapják ezt, és halálos. Aztán, ami a vakcinákat illeti. Láttam, hogy a GSK bizonyos gyógyszert dolgozott ki, de ezt még nem engedélyezték, és itt most a biztos úrhoz fordulok. Nagyon szigorúan kellene ezt nyomon követni a klinikai ö, kísérletekkel kapcsolatban, mert például a ö, különböző ö, mellékhatásokról nem igazán tudunk semmit. Úgyhogy tényleg nagyon oda kell figyelni, és szerintem ez nem vicc. Úgyhogy kérem figyeljen oda, hogy hogyan fogalmaz. Grazie. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó frakció. Pedicini kollega. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, hogy eljött, üdvözlöm. Én arra koncentrálnék, amelyet ön is említett, amikor azt mondta, hogy nekünk kell segíteni önnek, hogy az ebolával felvegyük a harcot. Ez nem csak elkölcsi kérdés, hanem gyakorlatilag az európai kontinens állampolgárnak védelme is kockán forog. Nos, ahhoz nyilván szükség van arra, hogy felvegyük a harcot az illegális bevándorlással is Európába mert amikor az EU országokba megérkeznek ezek a hatalmas bevándorló hullámok, bizony ezekből az országból is érkeznek, és hát nyilván közel vannak hozzánk, méghozzá közelebb. Úgyhogy a kérdés az, hogy az Unió milyen intézkedéseket kíván hozni, hogy támogassa azokat az országokat, amelyek elsősorban viselik ennek a bevándorló hullámnak a terhét, és akik az elsők között lesznek, akinek szembe kell nézniük az ebolával. Elnök, köszönöm szépen. Most a biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a különböző frakciók képviselőinek kérdéseire parancsoljon. Let me reply. Hadd eh, válaszoljak Rivázi asszonynak. Kicsit meglepődtem, mert óriási erőfelszítéseket tettem, most is korábban is, hogy elmondjam azt, hogy nem lehet egy beszűkült eh, álláspontot képviselni, hogy megvédjük magunkat, aztán nem érdekel bennünket, hogy mi történik Afrikában. Igazából a mai hozzászólásom első része arról szólt, hogy mit fogunk tenni, azért hogy segítsünk az afrikai országoknak. És csak a másodszorban beszéltem arról, hogy mit teszünk mi, azért, hogy megvédjük magunkat. Még akkor is, hogyha technikai szempontból, hogyha a jegyzőköknek megfelelően járnék el, akkor azt kellene elmesélnem, hogy mit teszünk az állampolgáraink védelmében, hiszen én vagyok felelős ezért. Én elmondtam azt, hogy erkölcsileg úgy érzem, és örülök annak, hogy Pericsini úr említette ezt, van egy erkölcsi kötelezettség, most el lehet feledkezni a illetékesi körökről, de van egy erkölcsi kötelezettségünk, és ez abból fakad, hogy a világ azon része, amely gazdag, annak segítenie kell egy szegény, polgári harcból kilábaló országnak segítenie kell. Azt is elmondtam, hogy ha megfékezzük ott a járványt, akkor az azt jelenti, hogy közvetlenül megvédjük magunkat is, tehát nem egoista az, hogy megvédjük az állampolgárokat, hiszen ez az én feladatom, és vannak olyan biztosok, két-három olyan biztos, akik a külső dimenziójával foglalkoznak az, az, annak, hogy hogyan lehetne segíteni rajtuk. Elmondtam, hogy konkrét projekteket támogattunk, nem genfi konferenciákat vagy szemináriumokat, hanem konkrét projekteket támogattunk, amelyek ezekben az országban voltak, mobil laboratóriumok felállítása, szakértők odaküldése, és szeretnék a nyilvánosság előtt is köszönetet mondani, ahogy azt az Európai Tanács megtette, ezeknek az önkénteseknek. És hogyha bármi történik velük, akkor mi garantáljuk azt, hogy evakuáljuk őket. Én altruista módon általában hát segíteni kell ezeket az országoknak, de hát abban is biztosak lehetnek, hogy ha valakivel valami történik ott, akkor biztosnak kell lennie abban, hogy visszatérhet az országban, hogy megkaphassa az egészségügyi segítséget. Ezt biztosítani kell, mert különben senki nem fog majd önkéntesként elmenni oda. Ugyanez vonatkozik a repülőtársaságokra is. Voltak olyan légitársaságok, amelyek megszüntették a repülőjárataikat ebbe, ezekben az országokban. A WHO azt javasolta, hogy inkább ehelyett folytassák a járatok működtetését, csak szigorítsák az ellenőréseket. Nem jó az, hogyha elszigetelik ezeket az országokat, a súlyosbítja a helyzetet, hiszen így nem tudnak az önkéntesek bejutni, nem tudják eljutatni a segélyszállítmányokat oda. Most már változott a helyzet, a szomszédos országokban is megszüntetik a tilalmat, de szerettem volna ezt leszögezni. Mit Piszász úr mondott, ez olyan, mint egy kötéltánc, Itt nemzetközi aggályokról is szó van. Vagy gondolhatnánk itt a gyermekbénulásra is, amelyet ugyancsak a WHO fenyegetettségnek tekintett, és ez fertőzőbb, mint az ebola, ugyanakkor nagyon óvatosnak kell lennünk, nehogy pánikot keltsünk, amely irracionális döntésekhez vezethet tudjuk, hogy a pánik irracionális döntésekhez vezethet. Ez egy nagyon kényes egyensúly, hogyan maradhatunk éberek, ugyanakkor hogyan tudjuk biztosítani az állampolgárainkat arról, hogy a veszélyt korlátozzuk. És ezt, amikor azt mondom, ez nem azért van, mert meg akarjuk akadályozni a, az afrikai országokban a betegség terjedését, de azért is mondom ezt, hogy megnyugtassam az európai állampolgárokat. Én úgy gondolom, hogy ma egészen egyértelmű voltam ebben a tekintetben. Honnan fog elkezni a pénz mindehez a költségvetési szigorítás idején? Ahogy elmondtam, a WHO levelet küldött, nem is olyan régen, ezt minden egészségügyminiszternek megküldték, illetve a polgári repülését felelős minisztereknek is elküldték, tehát a, az utazással kapcsolatos tilalomról is beszéltek, hogy nem szabad elszigetelni ezeket az országokat, mert ez életekbe kerülhet, hogyha a, az egészségügyi dolgozók nem tudnak belépni az adott országokba. Ezen kívül azt is kérték, hogy legyen 500, illetve legyen fél millió euró tartalékban. Ezt nem csak az Európai Uniótól, hanem minden ENSZ tagállamtól kérték. Ha jól tudom, a világ bank 125 milliót hajlandó folyósítani, az USA is ugyanennyit, meg kell vizsgálnunk az álláspontunkat a fejlesztési alap tekintetében, mert meg vagyok arról győződve, hogy ezen alap egy részét át lehet csoportosítani a humanitárius segítségnyújtásra, a gyors segítségnyújtásra, és ez hosszú távú hatásra járhatna ezen országok éppen összeomlóban lévő egészségügyi rendszerére. Mindemellett még felállítottuk a mobil laboratóriumokat is. A költségvetési megszorítások ellenére kreatív gondolkodással és együttműködéssel sikerül megtalálnunk a szükséges eszközöket ahhoz, hogy az EU nem maradjon le nemzetközi segítségnyújtás szempontjából. Volt még két kérdés a kutatást illetőleg. Az a helyzet, hogy most két projekt van. Az egyik az, amit Báder asszony Fordi Egyetemen folyik ez, ezt részben az EU támogatja, és részben a Welcome Trust, illetve az Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztési Minisztériuma. Szeptember közepétől, hogyha jóvá hagyják a próbát, akkor ha kép, képesek lesznek beoltani már az önkénteseket. Ez egy emberi kísérleti program az ebola oltóanyaggal, és van még egy másik program, amit az USA Nemzetegészségügyi Intézete, illetve a GlaxoSmithKline együtt indított el, ezt is egy nemzeti konzorcium finanszírozza. Tehát az a Horizon 2020 alatt is elérhetőek kutatási eh, programból. Itt nem csökkentették a és sőt, inkább növelték. 18 milliárdot szántak a kutatásra, és 7-8 milliárdot az egészségügyi eszközök kutatására szántak, illetve az oltóanyagok eh, kutatására szántak. Itt még időre van szükség, de az Európai Unió adott ügynökség egy munkacsoportot is létrehozott oltóanyag szakértők bevonásával. A cél az az volt, hogy több információt szerezzenek a kísérleti kezelésekről, oltóanyagokról, amelyeket most kifejlesztenek. A WHO jóvá hagyja a sürgős klinikai teszteket embereken is, hogyha szükséghelyzet áll fenn, annak érdekében, hogy ezeket az oltóanyag, kísérleti oltóanyagokat használni lehessen embereken is. A kutatás nem csak az ebolát érinti más betegségeket is, amelyek nem érik el a járványszerű megjelenést, de a későbbiekben erre sor kerülhet esetlegesen. És ne felejtsük el, hogy vannak más vészhelyzetek is, a gyermekbénulás vagy a MERS betegségek. Úgy gondolom, hogy többet kell tennünk a koordináció területén, a vészkoordinációs rendszert létrehoztuk Georgieva biztos asszonynal, rendszeres találkozók vannak a helyzet nyomon követésére. Nem tudom, hogy John, te a egészségügyi biztonsági bizottság részéről kívánsz valamit hozzátenni. Biztos vagyok abban, hogy a közeljövőben még több eszközt tudunk elkönteni a gyors reagálásra. Köszönöm szépen, biztos. Ami az egészségbiztonsági bizottságot illeti a nem rég meghozott, és a parlament, illetve a bizottság által múlt év októberében elfogadott rendszer keretében teljes egészében aktív módon létrehoztuk ezt a task force-ot, elsősorban az polió leküzdésére is, a tagállamok természetesen sújtja a szűk keresztmetszet anyagi vonatkozásokban, hiszen számos egyéb válság is van, amire válaszolni kell, de úgy gondolom, hogy meg kell teremteni erre a szükséges erőforrásokat és kapacitásokat annak érdekében, hogy professzionálisan és gyorsan tudjunk reagálni erre a válságra, meghatározzuk magát az esetet, illetve milyen módon lehet akkor megszervezni az orvosi evakuálást annak érdekében, tehát, hogy ez valóban a gyakorlatban is működőképes legyen Európai Unió szinten. Van egy elektronikus figyelmeztető rendszer is, ahol, amelynek segítségével gyanús eseteket azonnal le tudunk ellenőrizni, afrikai szinten pedig az a kérdés merül fel, hogy Nyugat-Afrikában hogyan lehet az eseteket beazonosítani, hiszen hiányoznak a megfelelő laboratóriumi kapacitások számos esetben. Úgy gondolom, hogy mélyen alábecsüljük a tényleges esetszámokat Nyugat-Afrikában, itt alapjában véve csak besésekre tudunk hagyatkozni. Köszönöm szépen! és akkor kezdenénk a második körrel, Grosszantéter asszonynal kezdenénk. Grossztát asszony. Köszönöm. Nem igazán jó utolsóként szólni, mert végül is már a legtöbb kérdés elhangzott, és a legtöbb válasz is. Úgyhogy inkább csak megjegyzéseket tennék. Volt egy kérdésem a légitársaságok szerepét illetően, de már ezt megválaszolta. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ott sajnálatos módon vannak tapasztalataink a gyakorlati munkáról, hogy hogyan alakul a járvány Afrikában egy olyan betegség esetében, amit nem tudunk kezelni, nem tudunk gyógyítani. És ma Európában tudatában vagyunk annak, ami történik, de úgy gondolom, hogy aztán az érzelmek pánikba mennek át, és az európai kontinensen ebola betegekkel találkozunk, akik sajnálatos módon meghaltak. Nagyon jól elmondta ön is, szükség van arra, hogy leszorítsuk a betegek számát, mert nem tudjuk meggyógyítani. És eszközöket adjunk az afrikai társadalmak kezébe, hogy felvegyék a harcot vele. Aztán még mondott valamit, ami nagyon fontos, még ha nem is akarta dramatizálni a helyzetet. A hú szerint ugye a helyzet az elkövetkezendő hónapok során még rosszabb lesz százezer halálos áldozatot ö, ö, számolva, és ön is nagyon jól elmagyarázta, hogy Nyugat-Afrikában egyszerűen összeomlik az egészségügyi rendszer. Úgyhogy tényleg katasztrófa, ami ott van, és sürgős intézkedésekre van szükség. De ezen túl azt hiszem, hogy tényleg figyelembe kell venni ezt a sajnálatos helyzetet, ezt a drámai helyzetet, és megfogalmazni azt, hogy mindenképpen finanszírozni kell a kutatást, pedig a tanács állandóan csökkenti a kutatásra szánt költségvetési sort, pedig igenis szükség van a szükséges finanszírozásra. Tökéletesen egyetértek Rivázi asszonynal, kolléganőmmel, hogy nagyon gyorsan találjuk meg a védőoltást, és egyszerűen katasztrófának tartom, hogy az Egyesült Államokban találják ezt meg villámgyorsan, és még akkor is, hogyha mellékhatások vannak, és ezzel jár, mégis kihasználhassuk ennek a védőoltásnak a lehetőségeit. Finanszírozni kell a kutatást, mégpedig ragaszkodva a finanszírozási lehetőségekhez. Köszönöm. Én voltam a jelentés készítője a parlament részéről ennek a határozatnak. Két és fél éves munka feküdt emögött, és a háromoldalú egyeztetések során azt hiszem, hogy amikor nagyon jó munkát végeztünk a bizottság és a tanácssal, a, az ír elnökség során jó munkát végeztünk. Erről volt szó a vita edején, és beszéltünk arról is John Ryan hozzászólásával, hogy ugye ez a határokon átnyúló probléma, és hogyan lehet az 500 millió európait megnyugtatni. Nagyon sajnálom, biztos úr, hogy az elmúlt hónapok óta, tehát tél óta Láttuk, hogy ez a vírus, ez a halálos ebola vírus milyen nagy számban nő Afrikában, és itt Európában senki nem emelte fel a hangját. Sőt, született egy olyan döntés, hogy európai koordinációt kell képviselni. Például Németországban, vagy az olasz elnökség során, persze, legyen európai koordináció, hogy az egészségügyi dolgozókat visszaszállíthassuk, akik ott vannak, de nem így történt. Németország is az olasz elnökség nem akarta ezt az, euró, ezt az európai koordinációt, pedig hát már megint elnézést kell kérni azért, mert túlságosan európai pártik vagyunk, hogy igen, egy ilyen jellegű járvány esetén, egy ilyen vírus esetén, egy európai szervezeten belül a két és fél éves munka eredményeképpen valamilyen többletértéket képviselünk annak érdekében, hogy védjük az európaiakat. Úgyhogy biztos úr, ez alapvetően fontos, hogy benne legyen a közleményben, amit szándékozik kiadni. És végül, ami a kutatást illeti, ha megengedik. Ez egyszerűen sajnálatos. Hát olyan vírusról van szó, amit nem három hónappal ezelőtt ismertünk meg. 1976-ban ütötte fel fejét az első néhány esete az ebolának. És azóta 1500-an haltak meg, sőt, lehet, hogy már 3000-en is a tél óta Afrikában, és az olyan szervezetek, mint mi, a Médecins Sans Frontier és a hú is azt mondja, hogy lehet, hogy 20 ezerre is emelkedik a halálos áldozatok száma. De amikor azt mondjuk, hogy már egy millió afrikai van egy bizonyos karantén helyzetben, azért ez aggasztó. Úgyhogy azt hiszem, hogy valahol hiányosságot szenved ez a kutatási lehetőség az afrikai kontinensen, mert sajnálatos módon, még akkor is, hogyha Michel Ivezivel tökéletesen egyetértek, ő is említette, ez a helyzet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. De ezt Meker úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos kérdésnek megválaszolták, rövid leszek ezért. Csatlakozok az előttem szólóhoz, Zsilpányóhoz. Én is ennyi jelentéstevő voltam. Az volt a megtiszteltetésem, hogy együttműködhettem az új eh, jogszabály megalkotásán, ami 2013. október óta van eh, érvényben. Eh, az Európai Egészségügyi Biztonsági Bizottság koordinál, és most már így vízhelyzetben könnyebb, gyorsan dönteni az tagállami reakció koordinálásáról, vagy a vagy az egészségügyi szakértők koordinálásáról. Az a kérdésem, hogy hogyan értékeli ön egyelőre ennek a bizottságnak a munkáját, figyelembe véve az ebolát, és az új jogalkotás valóban elősegíti-e a proaktív hozzáállást. A legtöbb tagállamban vannak iránymutatások az ebola paciensekkel való bánásmódra. Megvan-e a megfelelő egyeztetés az egyes tagállami intézmények között, és milyen fajta további intézkedéseket kívánnak tenni, és milyen plusz pontokon lehetne még javítani. Köszönöm. Balcó úr, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót, és köszönöm biztos úrnak a világos tájékoztatóját az ebola járványal kapcsolatos európai felkészülésről. Örüljünk annak, hogy nem volt átterjedés Európában. Egy kockázati tényezőre hadd hívjam fel a figyelmet. Szeptemberben az európai egyetemekre sok ezer hallgató fog visszaérkezni a veszélyeztetett országokból, döntően Nigériából. Van olyan egyetem, ahova több száz diák fog visszaérkezni. Megnyugtató-e az a rektori válasz az aggódó kérdésre, hogy megérkezéskor kitöltenek majd egy kérdőívet. Tekintettel a 21 napos lappangás időre valami további kontrollra nem lenne -e szükség. Természetesen nem kell pánikot kelteni, de nem a valószínűségre kell az intézményeknek készülni. Mi a véleménye biztos úrnak arról, hogy az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ személyzetét 5%-kal csökkenteni fogják, és ilyen járványok veszélyére továbbra is föl kell készülni. Én is szeretném megkérdezni, hogy amennyiben adott esetben ez az amerikai gyógyszerkísérletek sikeresnek bizonyulnak, van-e lehetőség arra, hogy Európában egy új gyógyszer törzskönyvezését fel lehessen-e gyorsítani. És végül hagy beszéljek a betegségnek, vagy legalábbis az elterjedésének egy okáról. Igen, társadalmi, szociális és életkörülményekben megnyilvánuló oka is van. Ki kellene mondanunk, hogy az a globális gazdaság működése, amelyik ezeken a területeken a leértékelt eh, természeti és humán erőforrásokat így használja ki, ez is oka a betegség terjedésének. Ahogy említette, Libériában százezer emberre jut egy orvos. Tehát amikor az Európai Unió és a Parlament felemeli a szavát, mert van felelősség globális ügyekben, akkor igen, legalább diagnózisként ezt ki kell mondanunk, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ez a hatalmas társadalmi szakadék megszűnhessen. Köszönöm szépen! Grazie. Adesso abbiamo gli ultimi due interventi. Köszönöm. Az utolsó két hozzászóló következik. Pierik asszony először. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozok azokhoz, ahhoz, amit a jelentéstől is elmondott. A nyári szünet alatt Hollandiában csak egy dologról volt, két dologról volt szó, az Oroszország elleni szankcióról, illetve az eboláról. Feltettem egy kérdést ezzel kapcsolatban, számos választ kaptam. Elég jól elmagyarázták a helyzetet az állampolgároknak is, tehát ez jól működött, de nem szabad ülni a babériunkon. Persze itt pénzről van szó, itt Afrikáról van szó, és miért adott ilyen sokáig, hogy a szegény afrikaikon segítsenek, hogyha nálunk történt volna ez, akkor másképp bántuk volna ezzel a helyzettel. Úgy gondolom, hogy megfelelő pénzügyi eszközt kell erre folyósítani, és hogyha a koordinációról van szó, akkor is gyorsan kell eljárni. Azt is eh, kérdeztem, mások is megkérdezték ezt, eh, hogyan eh, lehet együttműködni egymással megfelelően. Ezek a legfontosabb dolgok, ezeket kell támogatni, ezért mentünk a választásokra is, hogy ez ilyenfajta kérdéseket oldjuk meg Európában. Volt, kritizáltam is önt, de szeretnék önnek gratulálni is. Jól végeztük eddig a munkát, de nem szabad ezután azonban hátradőlnünk. Köszönöm. Utolsó hozzászóló Sáldemózi asszony. Mr. Borg. Eh, Borg úr. Úgy gondolom, hogy a tény, hogy az ön hozzászólása, felszólalása jó volt, jó válaszokat adott, ezt én szeretném elmondani, és valóban beszélt az afrikai helyzetről is szerintem. Beszéltünk arról, hogy nincsen kapacitás a tagállamokban. Én attól tartok, hogy ez egy európai probléma lesz. Mit tehetnénk? Ön azt mondta, hogy a tagállamokban van probléma, nincs elég kapacitásuk, nincsen erőforrásuk, pénzük ahhoz, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, hogy ezek komolyá válnak. El tudná elmondani azt, hogy mit lehet tenni e, ez ellen az EU? Adhatna-e információkat az dolgozóknak, utazóknak, hogy segítsen a tagállamokon, vagy mi más lehetne tenni? Úgy vélem, hogy itt a többség tényleg kívánna valamit tenni, és tényleg szeretnék, hogy több pénz lenne, lenne a kutatásra, és tényleg jobban lehetne segíteni az afrikaiakon is. És persze, itt is majd meg kell oldani az európai helyzetet. Hadd köszönjem meg önnek az eddigi jó együttműködést, és minden jót kívánok önnek a jövőre. Grazie, grazie a tutti colleghi. Köszönöm. Köszönöm minden kollégának a második kérdéskört. Most pedig volt biztos úrnak adom meg a szót a válaszadás lehetőségeként. Köszönöm szépen, és szeretnék a parlament minden olyan tagjának köszönetet mondani, aki minden jót kívánt nekem a jövőre nézre. Én is ugyanúgy minden jót kívánok, és örülök annak, hogy az elmúlt években uh, együtt dolgozhattam önökkel, illetve közösen elfogadha, elfogadhattunk nagyon fontos kérdéseket. Legyünk őszinték egymással, beszéljünk arról, hogy hol vagyunk erősek, és hol vagyunk kevésbé erősek, hogy így fogalmazzak. Ami a kutatást illeti, természetesen megértem azt, amit Madame Grostet asszony mondott. Azt hiszem, hogy van itt egy amerikai projekt, és van egy európai projekt is. Valóban, azért, mert az Oxfordi Egyetem projektje, amely emberkísérleteket is fog végezni szeptember közepén önkéntesek bevonásával. Ez mindenképpen utörő jellegű úgy gondolom, hogy a kutatásban nem azt mondom, hogy erősek vagyunk, de jól fel vagyunk készülve de hogyha megnézzük a laboratóriumokat, akkor óriási munkát tettünk, hatékonyak voltunk, és mindenképpen a szolidaritás jelzése, hogy azok az országok, ahol nem rendelkeznek elő feltételekkel a vírusok, a minták megvizsgálása érdekében, ők erre ilyen módon lehetőséget kapni. Nagyon jól meg vagyunk szervezve, tudjuk azt, hogy mink van, tudjuk azt, hogy mit akarunk csinálni, abban az esetben, hogyha az európai kontinensen megjelenne az ebola, milyen izolációs lehetőségek vannak, komplett izolációt jelenthetnek, már most is működőképes intézmények állnak rendelkezésre, kisebb országoknál is kijelöltek már épületeket, amelyeket ilyen izolációs célra fel lehet használni. Pénz. Ez mindenképpen egy probléma, de én optimista vagyok, hogyha sikerül a költségvetési eszközöket átcsoportosítjuk, legalábbis azt az összeget rendelkezésre bocsátani, amit a WHO részünkről elvár a megfékezés érdekében. Viszont a jövőben problémák jelenthetnek a különféle egészségügyi szempontok, hogyan szervezzük meg saját magunkat, például az evakuálás vonatkozásában, hiszen nem minden tagállamnak van kapcsolata ezekhez az országokhoz. Akkor az adott esetben katonai jár, légijárműveken is lehetne a betegeket kivinni az országokból, vagy mi a helyzet például a légiközlekedési vállalatokkal, az ő munkatársaságaikkal, illetve ö, ők mennyire készek arra, hogy betegeket szállítsanak. Fog, gondoljunk arra, hogy Libériában az orvosok éppen most sztrájkolnak ebben a helyzetben és ez tovább súlyosbítja a már kialakult helyzetet Libériában. Éppen ezért koordinálunk a Szankóval és más szolgálatokkal, eh, humanitárius segítségnyújtás vonatkozásában, de külpolitikai vonatkozásokban is, annak érdekében, hogy koordinálni tudjunk még katonai légiszállító járművek segítségét is bevonva, hogyha nagyobb mennyiségű ember evakuálására lenne szükség mondjuk Spanyolországnak vannak ilyen gépei, és mondjuk nem csak spanyol polgárokat evakuálnak, hanem adott esetben más európai országok polgárait is. De mi a, tehát mi a helyzet a kisebb és a, kis ország, a kisebb és a még kisebb országokkal, akiknek adott esetben nincsen ilyen kapacitásuk? Éppen ezért van szükség az Európai Unió katonai bizottságával való koordinációjára. Ha fölteszik nekem azt a kérdést, hogy hol kellene tovább lépnünk, és hol vannak a gyenge kérdésünk, ez a, éppen ez a evakuációs ügy, mert ami a felkészültséget és a laboratóriumokat illeti, és az információk rendelkezésére állását illeti, itt hetente rendszeresen történik meg az együttműködés, a másik területen vannak a nehézségek. Szeretnék válaszolni arra a kérdésre Pedicini úr tett föl az a bevándorlók, a, a migránsokkal kapcsolatban. Az én, a válaszom első kér, része az az én saját helyzetértékelésem. Én egy olyan országból jövök, ahol, ahol a migráció súlyos problémát jelent. Olaszország Görögország délről érkező migránsokról van szó, tíz éven keresztül foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és már a kezdetektől fogva jelen voltam a probléma feloldásában. Gyakran hallani olyanokat, hogy itt fognak majd a terroristák belépni Európába. Azt hiszem, hogy a terroristáknak sokkal hatékonyabb lehetőségeik vannak, nem szorulnak arra, hajóba jöjjenek át, ezer eurót fizessenek, és akkor belépjenek Maltán vagy Lampedúzán keresztül. Sokkal egyszerűbb módja is vannak a terroristáknak arra, hogy a kellő pénzzel rendelkeznek, hogy belépjenek az Európai Unió területére. Nem hiszem, hogy egy ebolás beteg elég erős ahhoz, hogy elviselje a Gineából, Li, Gineából Líbiába, Tunéziába való utat, aztán tíz napon hánykolódjon a tengeren egy halászcsónakba. Jó, mindezt elmondtam. Azonban a természetes akadályok ellenére vannak más lehetőségek is az Európai Unióba való belépésre. Láttuk ezt Észak-Afrika vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az egészségbiztosítási eh, munkacsoporton belül egy speciális task force-ot akarunk létrehozni, és ez már az ebola előtt napirenden szerepelt. Mi, segíte bennünket, hogyha a migránsokat vizsgáljuk akik megérkeznek tengeren vagy szárazföldön Európába, hogyha nem koordináljuk ezeket az egészségügyi ellenőrzéseket. Ha Máltán például egy másik kritériumot használnak, hogy mit vizsgáljanak, tehát egészségügyi szempontból, orvosi szempontból, akkor nem, mit sem ér a dolog. Éppen ezért szükség van a koordinációra, a belügyi és igazságügyi ö, szervezetekkel is szükség van arra, hogy kellően finanszírozzák ezeket az egészségügyi vizsgálatokat. A kutatással kapcsolatban azt hiszem, hogy eleget mondtam már. Van egy olyan szólásmondás, hogy a szükség megoldást teremt szükség van arra, hogy a kutatás révén jöjjenek létre új vakcinák, és a szükséghelyzetben ezeket a vizsgálatokat fel kell tudni gyorsítani. Ezzel párhuzamosan arról is gondoskodni kell, hogy ezek a termékek biztonságosak legyenek, és az európai gyógyszerhatósága egy speciális task force csoportot hozott létre, amelynek révén lehetővé válik új vakcinák gyorsított tesztelése és ellenőrzése emberkísérletek bevonásával is. Itt térnek vissza arra a két projektre, az egyik az amerikai, a másik pedig az európai projekt. Volt egy kérdés az egyetemi hallgatókkal kapcsolatban is. Nincs tökéletes egészségügyi ellenőrzés. Ellenőrizzük ők őket. Természetesen. Egyelőre lázat tudunk mérni. Megkérdezzük tőlük, hogy jól érzik-e magukat, vagy nincs. De az embernek akkor is lehet láza, ha például maláriája van és akkor már ugye negatív az eredmény a mi szempont. Egy, mert egy gyanúsított, egy gyanús ebola eset végül is malária volt, és ezek a hibás riasztások kárt tesznek. Van ugyebár ez a korai riasztási rendszer, elegendő képzés zajlik ugye a betegek, betegek és betegségek felismerésére, de vannak olyan szimptomák is, amelyek nem kapcsolódnak az ebolához, például a malária különféle szimptomái nagyon, végül is aztán negatív volt az eredmény ebből a riasztásból kifolyólag, de ebből is valami pozitív dolog is kisült. Tehát felismertük, ellenőriztük, és negatív lett az eredmény. Ez önmagában véve is pozitívumnak tekinthető. Ez lenne az a válasz arra a kérdésre, hogy ut ugye ut utoljára ugyebár amikor sertéspest is járvány veszélye volt, nagyon sok vakcinát nem használtak föl, de azért mi jobb, hogyha vannak ö, védőoltásaink, és azokat nem használjuk fel, mint hogyha van egy járványunk, és nincsenek rá védőoltásaink. Nem szeretnénk itt függőségi helyzetbe kerülni bárki által és bárki részéről. Határokon átnyúló egészségügyi irányelv keretében biztosítani kell ugyebár ezeket a vakcinákat. Talán John még elmondhatnád, hogy a tagállamok mit csinálnak az csere vonatkozásában az egészségügyi biztonsági Task Force eh, keretében. Fontosnak tartom, hogy erről is esetleg eh, se néhány szó. Két percen belül, egy perc. Az információ csere az valós idejű elektronikus eszközöket használunk ehhez, és szeretnék példát hozni éppen a tegnapi napból, hogyha egy tagállamnak nehézséget okoz az, hogy megtudja, hogyan kell fizikálisan tesztelni az ebolát, akkor beérkezik ez az üzenet, és egy órán belül tudunk reagálni rá néhány nagyobb tagállam akkor segíteni tud a kisebb tagállamoknak, ahol kevesebb a tapasztalat, és ez valós időben zajlik ez a segítségnyújtás, és a dolog működőképes jelenleg, és ellenőrizni tudjuk az összes szóba jöhető esetet. Köszönöm. Köszönhet Borg biztos úrnak a beszámolóért azért a készségért, hogy nem csak blogban, hanem egyenlenként is válaszolt a kérdésekre. Úgyhogy köszönöm, de mi még folytatjuk a munkát, mert az európai szemeszterről még a kollégának be kell számolnia, úgyhogy 30 másodperc szünet. Grazie, colleghi. E Köszönöm, kedves kollégák. Akkor visszatérhetünk a napi rendünk hetedik pontjára. Egy véleményről van szó, amelynek előadója Gerbrandi kollega az európai szemeszterről. Azonnal meg is adom a kollégának a szót, hogy az angol nyelven rendelkezésre álló, kizárólag angol nyelven rendelkezésre álló szöveget ismertesse ez alatt a rövid idő alatt. Először is köszönöm, úgyhogy már is megadom a szót. Well, thank you very much, Mr. Chairman. The, the... Köszönöm szépen, elnök úr. A legutolsó percei az ülésnek a legjobbak, mert ilyenkor lehet igazán a közvélemény, illetve a kollégák figyelmét felkelteni, tehát jól ki fogom ezt használni. A délelőtt kellett volna erről beszélnem, de be kell valljam azt, hogy jobb, hogy most Potocsnyik biztos úr itt léte után beszélünk erről, mert nagyon értékes megjegyzései voltak nem csak a szemesztárról, hanem a körkörös gazdaságról is, illetve a gazdasági növekedésről a a fejlődésre is fontos megjegyzései voltak, tehát úgy gondolom, hogy jobb, hogy erről most beszélünk, és nem pedig délelőtt. Rövid leszek, amennyire csak tudok, tisztelt elnök úr, de úgy vélem, hogy Beszélnem kell néhány szóban az európai szemeszterről, hiszen az vissza bizottságban nem igazán szoktunk erről beszélni. A gazdasági pénzügyi válság volt az, ami óriási problémákat eredményezett Európában, és rámutatott arra, hogy egyre nagyobb a divergencia a tagállamok gazdaságai között, és arról döntöttünk, hogy létrehozzuk ezt az európai szemesztert, amely egy éves politikai koordinációs ciklus, és az Európai Bizottság részletesen elemzi a tagállami programokat, a gazdaság és tudományos reformokat illetően, utána pedig ezeket ajánlással látja át a következő 12-18 hónapra. Itt nem csak az Európai Bizottságról van szó, hanem az Európai Tanácsról is, hiszen az hagyja jóvá ezeket az ajánlásokat. alapvető reformokról van tehát itt szó, amiket Európában végzünk el. Persze a 2020-as program a fő dokumentum itt, és a strukturális reformok alapját képezik a jövőbeli gazdasági növekedésünknek. Mi a szerepe az Európai Parlamentnek ebben? Minden évben jelentenünk kell egyszer az év elején, amikor az Európai Bizottság éves növekedési felmérésére koncentrálnak, utána pedig a másik az, amikor ősszel foglalkozunk az ország specifikus ajánlással. Most pontosan erről van szó. Ez a vélemény, akár csak az ECON szakbizottság jelentése, mind a kettő a 2014-es ajánlásokra vonatkozik, illetve arra, hogy milyen javításokat kell eszközölni 2015-ben. Három pillérről van itt szó, egy gazdasági, szociális és fenntartatósági pillérről. Nagyon fontos az, hogy a fenntartatósági pillér megmaradjon a szemeszteren belül. Minden struktúrális reform esetében a fenntarthatóságnak nagyon fontos szerepet kell játszania. És ez nem csak az én meggyőződésem, hanem ezt elismeri az Európai Bizottság is, és a tanács is. Hogy néhány példát adjak arra, hogy miről beszélnek a szemeszteren belül. Az elmúlt két évben a környezeti adózási reformról volt szó, áradás megelőzésről, a környezetek káros anyagokról. Ezek azok a kérdések, amelyeket felvetettek az elmúlt két év során. Nagyon sokat koncentráltam arra, hogy legyen egy envi vélemény ebben az évben, mert szerintem ez kulcsfontosságú most. A fenntarthatósági kérdések egyre inkább teret nyernek a szemeszterben, de ezek még nincsenek biztosítva. Ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament ENVI szakbizottsága nem csak, hogy érdeklődést kell, hogy tanúsítson, hanem azt is biztosítania kell, hogy a számunkra fontos pontok bekerüljenek a parlament végső jelentésébe. Mindenképpen gratulálunk kell az olasz elnökségnek júliusban egy informális ülést tartottak Milánóban, és ott volt a foglalkoztási miniszter is, ez nagyon jó példa arra, hogyan kell együttműködnünk. Az ECOFIN miniszterek is, hogyha ott lennének, akkor ez még jobban erősítené a központi gazdasági vitát. Csak 1500 karaktert lehetett írnom, ezért ilyen rövid a véleményem. de lehet, hogy remélem, hogy ezt 15 perc alatt megvitatni. Ez azt is jelenteti, hogy korlátozott a módosítók benyújtásának lehetősége is. Úgy gondolom, hogy ha koncentrált a véleményünk, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy bekerüljünk a végső állásolásba. Philip de Becker az Econ jelentéstevője, és a jelentés tervezete most lett publikus. Neki is van néhány megjegyzése az energia, az erőforrás hatékonyságról, illetve a környezeti adókról. Ez ígéretes. Úgy gondolom, hogy ezt erősíteni lehetne egy erős envi véleménnyel. Röviden a fő elemeim a jelentésben az az, hogy a gazdaság zöldítése erősebbé teszi a zöldítést, azt is láthattam ma, hogy nem minden kollégám vagy van erről meggyőzve, viszont én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a kérdés, és ennek prioritást kell élveznie a szemeszterben. Ezen kívül erőforrás hatékonyság. Ez gazdaságilag lényeges. Az Európai Bizottság adataira alapozva, és más tanulmányok adataira alapozva, éves alapon 600 milliárd euró megtakarításról beszélhetünk. Ez éves megtakarítás. Hogyha bárkinek érv kell azért, hogy miért annyira fontos az erőforrás hatékonyság, akkor ezt mondhatjuk. Több százezer munkahelyet lehet ezzel teremteni, és erre igen is szükség van Európában. Azonban ez azt is jelenti, hogy sokkal hatékonyabbá kell hatékonyabbá kell válnunk az erőforrásokat illetőleg, és nemzeti stratégiákra van szükség, ezt illetőleg ezeket a bizottságnak kellene koordinálnia, ahogy ezt a szemeszteren belül is teszi. Harmadsorban szeretném hangsúlyozni a hulladék szerepét. Ez nagymértékben kötődik az erőforrás hatékonysághoz. Szerintem elsődleges fontosságú az, hogy ebben a véleményben foglalkozzunk ezzel, mert óriási különbségek vannak a tagállamok között, és pontosan ezt akartuk elkerülni az európai szemeszter által, nem akartunk túl nagy különbségeket az európai tagállamok gazdaságai között. Ez van benne a jelentésben. Van már egy-két módosító, egyet emelnék ki, ez az öko-innováció. Nagyon fontos az, hogy sokkal inkább koncentráljunk az ökoinnovációra, hogy erősítsük a gazdaságunkat, és hogy előálljunk egy módosítóval. Említették már, hogy augusztus során kellett elvégezni ezt a munkát, akkor, amikor legtöbben pihentek. Elsősorban szeretnék én kell Brüsszelnek, az asszisztensemnek köszönetet mondani, mert amikor én nyaraltam, akkor ő volt itt az irodában. Köszönöm szépen. Grazie, ovviamente. Köszönöm szépen, nyilván neked is, és az asszisztensednek is az elvégzett munkáért. Akkor most az árnyék jelentés készítők ö, következnek, először a néppárt nevében. Nagyon köszönöm a szót. Hát már jó ideje folyik a vita a szakbizottságon belül ebben a témában, Egyetértek az elhangzottakkal, és különösen szeretném hangsúlyozni ennek a fontosságát. Új modellekre van szükség a fejlődéshez, szelektív beruházásokkal, amelyek például a zöld növekedésre és hasonló dolgokra koncentrálnak. Ez az európai szemeszter rendkívül jó alkalom arra, hogy a környezetet is belevegyük gazdasági szempontjaink közé. Az EU-nak nem csak a legnagyobb és legerősebb gazdaságnak, hanem a legjobb és a legfenntarthatóbb gazdaságnak is kellene, és kell lennie a világon. A nyugati társadalmaknak hangsúlyozniuk kell, hogy ezt a lehetőséget kell választaniuk. Hadd éljek egy portugál példával hazámból. Költségvetésünket átcsoportosítottuk, szükség volt rá, de végül is meg kellett tenni, a zöld gazdaságra koncentráltunk. Így csökkenteni tudtuk azt, hogy más országokra támaszkodjunk, és új munkahelyeket tudtunk teremteni. Szeretnénk kisebb adóterhet létrehozni, ami a munkavállalókat terheli, jó gyakorlatot ö, támogatni a környezetvédelem terén, főleg az állami és a magánszektorban, illetve aki a környezetet károsítja, annak kell megfizetnie ezt a kárt. Új modellekre van szükség, főleg bizonyos ágazatokban ennek megoldására. Hangsúlyozni szeretném annak fontosságát is, hogy olyan adózást kell bevezetni, amely ösztönzi a, a munka, munkát terhelő adó könnyítését. A foglalkoztatást kell növelni, ami aztán nagyobb versenyképességet eredményez. Köszönöm szépen! Most Kaputó kollega következik a szocialisták nevében. Köszönöm elnök úr a szót. Először is Kerebrandi kollégának szeretnék gratulálni az eddig végzett nyáron végzett munkához. Néhány gondolatot engedjenek meg, és a lehető legrövidebben próbálom ezt tenni. Az energiai források hatékony felhasználása rendkívül fontos a fenntartható gazdaságban. Nagyon fontos ez a versenyképesség szempontjából is. Európában 20%-kal akarjuk csökkenteni 2020-ig az energiafelhasználást. Ez is azt mutatja, hogy talán a tagállamok esetleg 10%-ot tudnak elérni. Ami az energiahatékonyságot illeti, nem föltétlenül sikerül ezt sem elérteni. Ez a növekedési lehetőségek elszalasztását jelenti, illetve azt a lehetőséget, hogy új munkahelyeket teremthessünk, ezt is hallottuk már. Esetleg korlátozóbb intézkedésekre volna szükség a bizottság részéről, hogy megfelelő célokat érhessünk el nemzeti szinten is, ami a gazdasági eredményeket illeti, nagyon fontos ebből a szempontból mindez. Az európai szemeszter kell, hogy tükrözze a fenntarthatóságot a környezet szempontjából is. A növekedésnek éves jelentését kellene elkészíteni a bizottságnak olyan szempontból, hogy ez milyen hatása van a környezetre. Nyilván ökológiai jellegűbb adózásra is van szükség, Például az, a levegő szennyezésre is gondolok itt. Olyan intézkedésekre van itt szó, ahol több milliárd eurót küldtünk, költünk el bizonyos intézkedések támogatására, de még se érjük el a megfelelő célokat. Egy legutóbbi európai tanulmány azt mutatja, hogy nagyon fontos lenne a zöld növekedés, például a hulladék felhasználás segítségével is. Körülbelül 70 milliárd eurót lehetne megtakarítani ennek segítségével. Úgyhogy javaslom, hogy a ö, hulladékra vonatkozó normatívát ö, egyértelművé tegyük. Köszönöm. Most a GUA következik.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 kivitelezhetőség az egészségügyi és az egészségügyi ellátás vonatkozásában ezt hiányolom, és az ECON nem tudta száz százalékban lefedni ezt a kérdést. A gazdasági válságnak jelentős hatásai voltak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre is az európai szemeszterben is, és az európai szemeszter intézkedései a helyzetet még tovább súlyosbíthatják adott esetben az európai egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése minden európai polgárnak szüksége van. Másosorban ezt is szeretnénk megváltoztatni. a zöld munkahelyekre való koncentrálás. Azt mondják ugye, hogy zöld munkahelyeket kell létrehozni. Én azonban úgy gondolom, hogy itt konkrétabban kellene állást foglalni. El kellene mondani azt, hogy hogyan lehet ilyen munkahelyeket létrehozni, hiszen automatikusan maguktól nem fognak létrejönni. A, azért, mert a gazdaságot ökologizáljuk, attól még nem, nem lesznek zöld munkahelyek. Ez az a két változtatás, és még írásba is be fogok mondani. Köszönöm szépen a zöldeknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy még rövidebb lehetek, mint az előttem szóló. Természetesen én is köszönetet mondok Rebranti kollégának az erőfeszítéseiért. Dolgozott, míg mi szabadságon voltunk. Üdvözöljük, hogy az MV-nek lehetősége van arra, hogy egy ECON kérdéssel kapcsolatban hozzon állásfoglalást. Ez azt jelenti, hogy a bizottságot elismerik ezen a területen is. Számunkra a következő a fontos. Mi szeretnénk, hogyha ez az állásfoglalás világossá tenné azt is, hogy a megújuló energiákba is kell beruházni, ez egyike a prioritásoknak, és azt is gondoljuk, hogy azzal is kellene foglalkozni, hogy az egyes tagállamok hogyan tudnak hatékonyan beruházni az megújuló energiaforrásokban? Egyáltalán hatékonyak-e azok a beruházások? Mert különben alábecsüljük ennek az állásfoglalásnak a lényegét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, pedig Csini kollega következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt mondom, hogy Gebrandi képviselő véleményét nagyon pozitívan fogadtuk. A bizottság vonalát követve. Azonban vannak javaslataink. Mi azt szeretnénk, hogyha megerősen tenénk olyan aspektusokat, amelyeket a képviselő úr is javasolt. Ezek elsősorban azokra az ellentmondásokra ö, ö, szorítkoznak, amelyeket hallottunk. Mert Mateo Renzi miniszterelnök kijelentette, hogy új európai projekt beindulásá elején vagyunk. Úgyhogy az olasz elnökség úgy gondolja, hogy nagyon fontos, hogy Európát kivezesse a válságból, és végül biztosítsa a jövőt. Azonban Olaszországban és Horvátországban is gyakorlatilag a foszilis energián alapul az energiaforrás, főleg olajon. Úgyhogy ez egyszerűen nevetséges kérdés, ha nem tragikus, a halászat, az idegenforgalom, az állampolgárok egészsége szempontjából, hogy csak néhányat ezt említsek, tekintettel a körkörös gazdasági célkültözésekre, melyeket Potocsnik biztos úr emlegetett az előbb. A fosszilis energia ugye emlékeztetett erre a képviselő úr is, nem fenntartható. Úgyhogy több kezet kellene biztosítani, szabad kezet az állampolgárok számára. Nem szabad elszalasztani ezt a lehetőséget a gazdasági fejlődés szempontjából. Köszönöm szépen. Peter Liz. Még ketten szeretnének hozzászólni. Először Peter Riesler. Rövid leszek, mert nagyon sok fontos dolog már elhangzott, főként a jelentéstevő, illetve az ennyi jelentéstevő szájából. Ami elhangzott, és ami a javaslatban van, én eh, ezt említetném egy portugál példával. Volt egy korábbi eh, kollégánk, aki miniszter lett, klímaváltozási miniszter, és van egy programja, amely a fenntartható gazdasági növekedést propagálja, hogy ezáltal lábaljon ki ez az ország a válságból, és mindenképpen támogatnak ezt a kollégát, viszont ami hiányzik, az, az egészségügy kérdése, ami nem csak a környezet bizottsága vagyunk, hanem az egészségügyi kérdések bizottsága is, és ezek is nagyon releváns kérdések, hiszen a válság által sújtott országokban, amelyekben mentőprogramok vannak, ott meg kellett szorítani, viszont hatékonysági problémák is vannak itt. Hogyha megnézzük Görögországot, akkor ott néhány évvel ezelőtt teljesen normális volt, hogy hogy a generikus e, szereket nem használták, csak a nagyon drága gyógyszereket, mert ezt fizették vissza. Egy teljesítményképes és fenntartott egészségügyi rendszer nagyon fontos, de ugyanennyire fontos az is, hogy egy erős gazdaságot lehessen ismételten kiépíteni. Úgy gondolom, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy az egészségügyi aspektussal is foglalkozni tudjunk, és egy módosítót szeretnék benyújtani, és azt kérem, hogy ezt támogassák, mégpedig azt, hogy legyen egy teljesítőképes, megfelelő egészségügyi rendszer, mert ez az alapja a megfelelő népegészségnek. Köszönöm. Köszönöm. A szót röviden szeretném elmondani, hogy a általam képviselt párt által ez a vélemény miért nem támogatható. Itt hat pont van felsorolva, amit ajánlunk a tagállami kormányoknak a költségvetésük megalkotásánál. Az lenne az elvárható, hogy én ezeket a pontokat elemezzem, mivel értek egyet, és mi az, amit hiányolok. Azonban nem lehet eltekinteni attól, hogy ez a muníció, ezt mire használják föl. Nevezetesen az európai szemeszter keretében. Én négy évig a magyar parlament képviselője voltam, az EU ügyek bizottságának tagja. És láttam, hogy mit jelent ott az európai szemeszter. Ez azt jelenti, hogy mire a párbeszéd ide-oda lezajlik, és az ajánlások a maguk valóságában követelményként jelennek meg, és amikor szeptemberben a Nemzeti Parlament képviselőjeként a mi költségvetésünkről akartam vitatkozni, akkor azt mondták, nem lehet, az ECOFIN-nel ebben állapodtak meg, ezt kérték, ezt kell végrehajtani. Tehát ez az az ok, ami miatt mi úgy gondoljuk, hogy e ajánlásként elfogadható, pontot formáját tekintve egy kötelező, a tagállami költségvetési szuverenitást erősen csorbító eszközként kerülne felhasználásra. Ez az, ami a mi véleményünknek az oka. Köszönöm szépen. Grazie. Adesso... Köszönöm szépen. Most lezárva a vitát, az előadónak adom meg a szót, Kodesz úr kapja meg a szót először a bizottság nevében. Thank you very much, Mr. Chairman. I um, represent, I'm coming from... Köszönöm szépen. A környezetügyi főigazgatóságot képviselem a bizottság részéről. Vannak kollégáink az ECFIN részéről, illetve a főtitkárság részéről, akikkel együttműködünk ebben a folyamatban. Szeretnék Mm. Korábban beszéltünk ennek a lényegéről, már nem akarok túl sok időt igénybe venni. Mi üdvözöljük azt, hogy az önök szabizottsága részt vett a 2014-es éves növekedési felmérés folyamatában, illetve az EU 2020-as áttekintésében az új bizottság napirendjén is rajta van ez részletesen megvizsgáljuk majd ezt, számos tanulmányt végezünk bizottsági szinten a tagállamokkal együtt, és azt látjuk, hogy ez nagy előnyt jelenthet az állampolgárok, vállalatok részére, hogyha kitartunk a erőforrás hatékonyság, illetve a gazdaság zöldítése mellett. Ugyanakkor a fenntartható fejlődésre való áttérés nem fog magától beindulni. Együtt kell működnünk, és minden erőfeszítésre szükség van. Ezért örülünk annak, hogy önök is foglalkoznak ezzel az elmúlt évi éves növekedési jelentés azt mondta, hogy együtt fog munkodni a bizottság a nemzeti parlamentekkel, kormányokkal, más intézményekkel, szociális parlamentekkel, az Európai Parlamenttel, annak érdekében, hogy mindenki magáénak érezhesse ezt, mindenki tegyen az intelligens fenntartató fejlődését az Európai Unióban. Azt is üdvözöljük, hogy önök szembenéznek a 2020-as eh, program márciusi közleményével, hogy az Európai Uniónak nagymértékben növelnie kell az erőforrás hatékonyságát. Az önök tervezete tükrözi a konkrétabb kihívásokat is, amelyeket a körkörös gazdaságra vonatkozó közlemény taglal, és amit júliusban fogadtak el. Ez lenne röviden, és úgy gondolom, hogy a továbbiakban még további ötleteket is várhatunk. Két aspektust szeretnék még kiemelni. A bizottság részéről mi szorosan együttműködünk a tagállamokkal azért, hogy az európai szemeszter szakértő csoportja rész, létrejöjjön, dolgozunk a, az ország specifikus ajánlásokon, a szakértői csoport is foglalkozik ezzel, és azt is fontos kiemelni, hogy a júliusi ülésen, és szerintem Gábrándi jelentéskészítő úr utalt erre, hogy nagy mértékben támogattuk azt, hogy a körkoros gazdaság, illetve az erőforrás hatékonyság bekerüljön az európai 2020-as stratégia felülvizsgálatába, illetve az európai szemeszterbe. Az az erőforrás hatékonyságot is mérni kell. Az olasz elnökség megszervezte az első informális ülést a környezetvédelmi és foglalkoztatásügyi miniszterekkel, ezt is üdvözöltük. Ami a következő lépéseket illeti, a környezeti eh, tanács előkészíti a azok a témákat, amelyeket már októberben fognak elfogadni, és az olasz elnökség arról is biztosított bennünket, hogy a következő elnökségek is továbbra is prioritásként kezelik majd az erőforrás hatékonyságot és a gazdaság zöldítését. Összegezve, mindez, amit a vélemény tervezetben megfogalmaztak, azok megfelelnek a mi elgondolásainknak, a tanács elgondolásainak, és köszönöm szépen a figyelmüket. Most pedig megadom a szót a jelentésünk készítőjének, hogy egy rövid választ adjon. Rövid, hangsúlyozom. Igen, rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, hogy szinte egyhangulat támogatták a tervezetemet. Várom nagyon a módosítóikat, amelyeket elmitettek, Egyetértek Líze kollégámmal és konyacsna kollégámmal, hogy az egészségügy hiányzik ebből, várom az ő javaslataikat erre vonatkozólag, és utolsó megjegyzésem az az, hogyha tényleg egyetetlenek, ahogy ezt itt elmondták, akkor a frakciójukon belül használják a befolyásokat arra, hogy erre a későbbi ebben is visszatérhessünk, hiszen nagyon fontos az, hogy ezeket a pontokat beletegyük a végső plenárisan megszavazandó dokumentumba. Philip de Bakker kollégámnak és köszönetet mondok, aki a jelentéskészítő, és aki ugyancsak számít az önök segítségére. Elnök, az én részemről szeretném hangsúlyozni a ütemtervet, a módosító benyújtásának határideje szeptember 10-e 12 óra, csak angolul lehet benyújtani módosítókat, Szeptember 30-án fogunk szavazni erről, az Econban október 7-én szavaznak erre, erről, és majd az októberi plenárisra kerül ez a téma. Köszönöm szépen, és ezzel le is zárjuk az ülésünket, és eh, mindenképpen örülök annak, hogy erőfeszítést maradtak, de tettek, és itt maradtak, és szeretnék a tolmácsoknak is köszönetet mondani a mai munkájukért. Bye bye.